Dear colleagues, uh... Kedves kollégák, a Libe kedves tagjai, a Nemzeti Parlamentek kedves tagjai, mindenkit üdvözlök nagy szeretettel. Abéla, miniszter úr, Avramopoulos biztos úr, kedves előadók, civil szervezetek és más szervezetek, akik itt vendégként vannak, nagy örömet szolgál, hogy a nyugati ezen a nagyon fontos Parlament Közibizottsági Ülésen, ahol egy óriás kívással nézünk szembe a közös Európai Uniós menekültügyi rendszer reformjában. Számos fontos elemével a LIBE szakbizottság itt a parlamentben foglalkozik, és nyilvánvalóan az Európai Uniónak jelenleg ezek a legfontosabb kívások, amelyekkel szembe kell nézni, és a nemzeti parlamenteknek is természetesen ezekkel foglalkozik. Én nagyon örülök, hogy itt vannak mindannyian, és csatlakoztak hozzánk, és a máltai elnökség nevében az illetékes miniszter is eljött, illetve Avramopoulos biztos úr, aki szintén illetékes ezekben a kérdésekben. Nagyon örülök, hogy mindenki itt van. És örülök, hogy 49 nemzeti parlamenti képviselő jött el hozzánk 20 különböző tagállamból, illetve az Európai Gazdasági Térség egyik országos képviselteti magát. Ez egyértelműen jelzi azt, hogy mekkora érdeklődés övezi ezt a témát a nemzeti parlamentek részéről is, és azt gondolom, hogy a mai eszmecsere az európai és a nemzeti parlamentek között a közös európai menekültügyi rendszer harmadik reformjáról, ez rendkívüli fontossággal bír annak érdekében, hogy ezen fontos dosszé tekintetében előre tudjunk lépni. Kedves kollégák, sokan közülük talán már tudják, hogy a Libel Szakbizottság aktív tagjai milyen munkát végeztek ezen a dosszén, a közös európai menekültügyi, aki jelenleg nyolc bizottság javaslattal lesz kiavítva, kiegészítve, hiszen a már létező és új jogi eszközöket is érint ez a nyolc javaslat, és ez egyfelől a meredékkérők nagy áramlásával, a tavalyi év eseményeivel áll összefüggésben, másfelől pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés is előirányozza ennek a rendszernek a megerősítését, és egy sikeres reform az azt is mutatja, hogy az Európai Unió szembe tud nézni a politikai kihívásokkal, de ugyanakkor a saját értékeinket, alapvető jogokat is megerősíthetjük ezzel. Tehát rendkívül fontos reformról van szó. A Libes bizottság, az illetékes ezekben a kérdésekben az Európai Parlament részéről, és a kulcsfontosságú döntések ezen a téren úgy tervezzük, hogy 2017 tavaszán megszületnek majd. A Lisszaboni szerződés elfogadása óta a parlament teljes jogkörrel bíró társjogalkotó ezen a téren, és készen is állunk arra, hogy vállaljuk a felelősséget, mert sok-sok dosszié tekintetében dolgoztunk, ezzel az ugyan sok előadó, árnyék előadó jelen is van, hogy segítsék ezt az eszmecserét, ahol a nemzeti tapasztalatok is szóba kerülnek majd meg vagyok győzött arról, hogy csak együtt működve, együtt dolgozva a nemzeti jogalkotók, illetve az Európai Parlament együttműködésével tudjuk elérni azt, hogy végrehajtsuk ezt az új koncepciót, és sikerre vigyük ezt az ügyet. Kollégák, ezzel el is érkezzünk a mai ülésünk első szakaszához, első részéhez, ahol a közös európai menekültügyi rendszer kívásairól lesz szó. A jelen helyzet és a múlt helyzet is azt mutatja, hogy hatékonyabb, koherensebb menekültügyi rendszerre van szüksége, ahogyan azt a szerződés is előirányozza. A bizottsági eh, javaslatokon dolgozik együtt a parlament is és a tanács, ezek alapvető változásokat hoznak majd mind a menekültek, menekérőrök számára, és a tagállami erőfeszítések tekintetében is nagyon fontos háttér tekintetében nagyon nagy örömömre szolgál Carmelo Abella, belügyekkel és nemzetbiztonsággal foglalkozó máltai miniszter úr itt van, és képviseli a máltai elnökséget, és Abramopoulos biztos urat is. Üdvözlöm bizottság részre. Most pedig néhány szót szólnék arról, hogy ezt a mai eszmecserét hogyan is kívánjuk megszervezni, hogyan fog ez lezajlani. Engedjék meg, hogy néhány bürokratikus Szóval ezt bevezessem, sajnos szükség van erre is. Az eszmecsere a következő módon fog zajlani. Nem én hozzam ezeket a szabályokat, de szükség van rájuk. Először Eh, és el kell mondanom, hogy egymást fogják váltani két nemzeti parlamenti képviselő, majd egy Európa parlamenti képviselő, egész addig, amíg a hozzászóló listájának végére nem érünk. A nemzeti parlamentek képviselő, akik szólni szeretnének, kérjük, hogy töltsék ki az erre vonatkozó űrlapot, és adják ezt át a teremszolgáknak, akik ezt összegyűjtik. Talán itt jelezhetik, hogy kikről is van szó, kik ők, kikhez lehet fordulni, akkor, hogyha valaki szeretne szólni. Tehát kérem a papírt, ezt a füllapot, eh, emeljék föl és adják oda a teremszolgáknak. És akkor ezek alapján összeállítjuk a hozzászólók listáját, és az Európa Parlamenti képviselők pedig a szokásos módon kérhetnek szó, Készfelemeléssel általában így szoktuk ezt csinálni. Így kérhetik az itteni képviselők a szót. És attól függően, hogy hányan kívánnak szót kapni, Előfordulhat, hogy korlátozni kell a hozzászólási időt, hogy mindenki sorra kerülhessen. De legalább két percet mindenkinek biztosítunk. Tudom, hogy én is nagyon sokáig beszéltem, de ez fontos, hogy tudjuk, hogyan zajlik ez, és kérem, hogy jelezzék. Szólni kívánok, és tudják azt, hogy két perc. beszélne, és sajnos korlátoznom kell hozzászólási időt. És mielőtt megkezdődik a közös vitánk, először Abéla a miniszter úrnak adom meg a szót. Carmelo, üdvözlünk. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák a nemzeti parlamentekből, az európai parlamenti képviselőket is üdvözlöm, és különösen a Libes szakbizottság képviselőjét, biztos úr, mindenkinek szép jó reggelt kívánok. Köszönjük, köszönöm a kedves meghívást, elnök úr, hogy szólhatok ez a parlament közi plénumhoz. Amikor a menekült ügyről van szó, az Európai Uniónak jelentős kívásokkal kell szembenézni. És az egyik ilyen kívás pedig annak szükségessége, hogy jövőbeli megoldásokat nyújtsunk azokra a hiányosságokra, amelyeket a migrációs válság felmutatott a menekültügyi uniós jogszabályok terén. A jelenlegi jogszabályi keret nem teljes mértékben megfelelni a menekültügyi rendszer jelenlegi kihívásainak és szükségletenek. Éppen ezért jelenleg hét jogalkotási javaslatot mutatunk meg, amelyek hamar lezárulnak, átfogó reformot fognak eredményezni az európai menekültügyben. Ez a javaslatcsomag nem csak, hogy ambiciózus, azért, mert ugye sok javaslata van, hanem nagyon fontos is, ami a tartalmát illeti. A módosítások, amelyeket a bizottság javasolt, ezek közé tartozik egy allokációs rendszer a nemzetközi védelemre szorulóknak az elosztása, ez egy olyan koncepció, amelyben hisz a máltai soros elnökség. Úgy gondolom hiba lenne, hogy egy ilyen mechanizmusnak a létrehozását úgy tekintenénk, mint csak a jelenleg aránytalan tehernek kitett tagállamok hasznát szolgálnánk, hiszen az utak, a migrációs utak változnak, a nyomás is változik, a migrációs mintázatok is változnak. A decemberi tanácsi következtetések a szolidaritással kapcsolatban, a Dublini javaslat kapcsán egyértelmű felhatalmazást adnak számunkra arra, hogy folytassuk a tárgyási eljárást annak érdekében, hogy konszenzusra jussunk a Máltai Soros elnökség alatt. Egy olyan rendszert kell létrehoznunk, amely ellenálló a jövőbeli nyomásnak ellen tud állni, a szolidaritásra épül, illetve méltányos felelősségmegosztáson, és amely politikailag is elfogadható. A fenntartásaink mellett, hiszen néhány tagállam hangot adott fenntartásainak, én összességében elégedett vagyok az informális péjűt ülésén elhangzottakkal, amelyet a múlt hónapban Máltán tartottunk. Úgy gondolom, hogy fontos lépést tettünk a jó irányba, még akkor is, hogyha még rengeteg feladat áll előttünk. A viták az Európai Parlamenttel is már megkezdődtek a bizottsági javaslatok tekintetében, annak érdekében, hogy létrejöjjön egy új uniós menekültügyi ügynökség. Minden erőfeszítést meg kell tennünk azért, hogy ez az ügynökség minél hamarabb felálljon és működőképes legyen már rendelkezünk egy európai határ és partfedelmi ügynöksége, amely nagyon erős mandátumot kapott, és a menekültügy tekintetében szükség van hasonló lépésre. Hiszen ez lehetővé tenni, hogy a menekültügyi ügynökség aktívabb szerepet vállalhasson, és képesebb legyen arra, hogy szükséges támogatást nyújtsa az érintett tagállamoknak. A tanácsban már jelentős előrelépést történt az Eurodac rendelettel kapcsolatos javaslat tekintetében. Szoros figyelemmel követjük a parlament ez irányú munkáját is, és várjuk, hogy megközdjük minél hamarabb a tárgyalás erről a javaslatról is. És annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a vitákat, az összekapcsolódó szövegek tekintetében az elismerésről szóló irányelvre vonatkozó javaslat, a befogadás irányelve, a menekültek eljárás irányelve, a Dublini rendeletre vonatkozó javaslat mind-mind ide tartoznak, és ezért a tanács nevében mi egy tematikus megközelítés javaslunk, hiszen itt horizontális kulcsfontosság ügyekről beszélünk, ennek érdek, ez azt is elérhetné, hogy koherens és kiegyensúlyozott megoldás szülessen az eljárás végén. Az elnökség már meghatározta a legfontosabb problémák, a technikai szinten is már meghatároztuk, hogy fontos, hogy korlátozzuk a másodlagos migrációs mozgásokat, aztán a menedékkérők, szocioekonomikus jogai is ide tartoznak, az eljárási garanciák, illetve garanciák azok számára, akik speciális védelmet igényelnek. Az európai közös menekültügy reformja prioritást élvez a Málta elnökség számára, és mindent megteszünk azért, hogy minél nagyobb előrelépést tegyünk a mi hat hónapos elnökségünk alatt. Ugyanakkor az is tény, hogy, hogy a menetrendek és a tagállami álláspontok fényében azt kell mondjam, hogy nagy kívással nézünk szembe elnökségként is, és unióként is. Hiszen egy, de ugyanakkor egy olyan kívásról van szó, amelyet határozottan foglalkoznunk kell, és le kell zárnunk mindenki számára megnyugtatóan ezt a problémát. Nem akarom lebecsülni az előttünk álló kívások nagyságát, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elérjük a célunkat de azt is elmondanám, hogy egy elnökség önmagában nem járhat sikerre. Minden egyes tagállamnak dolga van abban, hogy sikerre vigyük ezt az ügyet, és felelősséggel tartoznak ők is ezért. Tehát számítunk az önök támogatására, hogy fenntartható, hatékony, közös európai menekültügyi rendszert hozzunk létre. Itt az ideje, hogy bebizonyítsuk a polgáránk számára, hogy az Európai Unió képes itt eredményeket elérni, és igen, képes egy újabb kívással is szembenézni. Köszönöm szépen, várom az észrevételeket, kérdéseket, örömmel a részletekbe is belemegyek, hogyha erre van szükség. A mert a elnökség feladatairól bővebben is tájékoztatom önöket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Talán az elején meg kellett volna említenem, hogy három a panelbeszélgetésünk lesz. Különböző személyek fogják majd ezeket elnökként vezetni, a Libe szakbizottság tapasztalt képviselői, szakértői, erről egyébként majd további tájékoztatást is adok. Most pedig akkor nagy örömmel fogom megadni a szót Dimitris Avramopoulos biztos úrnak, aki a migrációért, belügyekért és állampolgárságért fel, felelés. óriási lehetőség ez arra, hogy a bizottságot, illetve a nemzeti parlamenteket tájékoztassa arról, hogy pontosan hol tartunk most ebben a rendkívül összetett kérdésben. Dimitris, parancsolj, megadom a szót. Köszönöm szépen, Claude. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tisztelt képviselők, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nemzeti parlamenti képviselők, kedves Kármelo, üdvözöllek itt Brüsszelben, és szeretném elmondani elsőként itt a Libe szakbizottságnak, hogy mennyire hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ebben a parlament közi szakbizottsági ülésen részt vehetek. Nagyon me- nagy megtiszteltetés számomra. Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, most együtt fogjuk ezeket a rendkívül kényes kérdéseket ezeket megbeszélni. Egy közös, kiemelt prioritást fogunk megtárgyalni, ez pedig a közös menekültügyi rendszer reformja. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a reform sikeres lehessen, nyílt, és konstruktív beszélgetésre van szükségünk az Európai Unió és a nemzeti jogalkotók között. Ez kiemelten fontos annak biztosítása érdekében, hogy a polgáraink, közösségeink aggájait meghallgassuk, azokra odafigyeljünk, megfelelően kezeljük a döntéshozatali folyamat során. A válság megtanította nekünk azt, hogy pusztán nemzeti intézkedésekkel nem lehet kielégítő megoldásokra jutni egyetlen tagállam esetében sem, és egészen bizonyosan az Európai Unió egészében sem. A töredezett nacionalista megközelítés egyedül aláshatja az Európai Uniós projektet, ennek következtében pedig meg fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy schengen és az európai értékeket hajlandóak vagyunk-e kockáztatni. Valamennyi tagállamnak együtt kell működnie azért, hogy ezzel a kihívással szembenézzen a szolidaritás, illetve a felelősség megosztása, közös felelősségvállalás szellemiségében. A több Európa elengedhetetlenül fontos annak érdekében, hogy védhessük az Európai Unió külső határait, hogy a menekültügyi rendszereink megfelelően működjenek azok számára, akik valódi szükséget szenvednek, és hogy eh, hatékonyan felszámoljuk az embercsempész hálózatokat, illetve megerősítsük kapacitásainkat azért, hogy az irreguláris migránsokat visszaküldjük. Ehhez pedig egy átfogó megközelítésre van szükségünk, hogy kezelhessük a migrációt. Közös intézkedésekben állapodtunk meg, és ezeket végre is hajtjuk. A hotspotokat kialakítottuk, az áttelepítési és áthelyezési rendszereket is beindítottuk. Az irreguláris migránsok visszatérítésére, visszaküldésére vonatkozó intézkedések, illetve a visszafogadási megállapodások megszülettek a harmadik országokkal, illetve bevezettünk még egy áldozatvédelmi rendszert is, hogy kezelhessük megfelelően az emberkereskedelem problémáját. Az Europol erőfeszítései és tájékoztatásai azt mutatják, hogy a menekültügyi rendszert kihasználják az emberkereskedők. A kísérő nélküli kiskorúak száma egyre nő, nagyon sokan eltűnnek megérkezésük után, és az emberkereskedői hálózatok áldozatává válhatnak. Az áthelyezéshez valamennyi tagállam szolidaritására van szükség. Ez egyértelműen mutatja, bizonyítja közös értékeinket, és nagyon intenzív együttműködésre szólít fel valamennyi érdekelt fél között valamennyi szinten. Az áthelyezési folyamat felgyorsítására is szükség van a megnövekedett erőfeszítések szükségesek valamennyi tagállam részére annak érdekében, hogy az áthelyezési rátát növelhessük, különösen a kísérő nélküli kiskorúak esetében. A harmadik reform a közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatban, amelyről ma vitázunk itt, szerves részét képezi ennek az átfogó megközelítésnek. Vannak strukturális gyenge pontok a rendszereinkben, ami teljesen egyértelművé vált a válság kapcsán, és ez annak ellenére alakult így, hogy a második reform hatályba lépése óta nem telt el sok idő. Még mindig vannak jelentős különbségek a tagállami rendszerek között, azzal kapcsolatban, hogy milyen eljárás típusokat alkalmaznak, a befogadási feltételek milyenek a kérelmezőkkel szemben, hogy milyen védelmet biztosítanak a nemzetközi védelem kedvezményezettjei számára. Ezek az eltérések ahhoz járulnak hozzá, hogy másodlagos mozgásra kerül sor, illetve az úgynevezett menekültügyi vásárlásra, ami ez az asylum shopping, ami következtében pedig nem kapnak megfelelően védelmet azok, akiknek valóban szüksége van erre. Tehát olyan menekültügyi rendszerre van szükségünk, amely a szolidaritáson, illetve a felelősség tisztességes megosztásán alapul. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy olyan rendszer alakuljon ki, amely a nemzeti menekültügyi rendszereket egymáshoz közelebb hozza, ez pedig segíthet abban, hogy a kölcsönös bizalmat megerősítse a tagállamok között. A kölcsönös bizalom kiemelten fontos, nem csupán a rendszer hatékonysága szempontjából, hanem azért is, hogy biztosítsa az egyenlő és méltó elbánást a kérelmezőkkel szemben. Azt javasoljuk, hogy a rendszerbe építsünk be olyan elemeket, amelyek fokozzák az európai integrációt. És hogyha magas fokú harmonizációt biztosítunk, nagyobb konvergenciát a menekültügyi kérelmek elbírálásában, illetve a menekdékkérők tisztességes elosztását a tagállamok között. Nos, ezzel a harmadik reformmal azt javasoljuk, hogy olyan rendszer alakuljon ki, ahol az eljárások és a eljárásokat és a határidőket korlátozzák annak érdekében, hogy megfelelően garantálják a menedékkérők jogait, illetve harmonizáljuk, jobban harmonizáljuk a nemzetközi védelem szabályait. Biztosítanunk kell azt, hogy a menedékkérők megfelelő befogadási standardokkal szembesülhessenek az összes Európai Uniós tagállamba, illetve a másodlagos mozgások és a visszaélések megakadályozására is törekszünk ezzel. Azt javasoljuk, hogy megfelelő szankciókat alkalmazzanak az eljárás, illetve befogadási feltételek esetében olyan kérelmezőknél, akik nem teljesítik a kötelezettségeiket. A befogadhatóság, illetve a felgyorsított eljárásokkal való visszaélés szeretnénk korlátozni. Ennek a reformnak a sikeressége azon múlik, hogy van-e szolidaritási mechanizmus. Számunkra ez egy alapvető összetevő, és ebből a célból pedig azt javasoljuk, hogy megfelelő allokációs rendszert, mechanizmust építsünk be, amit az úgynevezett Dublini rendszer néven ismerünk. Annak érdekében, hogy a továbbiakban is olyan Európa legyen, amelynek nincsenek belső határai, olyan Dublin rendszerre van szükségünk, amely világos, előrejelezhető és hatékony világosabb szabályokra van szükség. Ezeknek az a célja, hogy a menekültügyi eljáráshoz gyors hozzáférést biztosítson, ugyanakkor viszont a szabályok be nem tartását szankcionálja, beleértve például a másodlagos mozgást. A hatékony és tisztességes rendszer olyan rendszer, ahol a szabályokat jól meghatározták, és azokat azonnal érvényesíteni is lehet, annak érdekében, hogy váratlan helyzetekre megfelelően tudjunk reagálni. Ezen kívül pedig egyes áthelyezési mechanizmusokat kötelezővé kell tenni valamennyi tagállam számára. El akarunk mozdulni egy olyan rendszerről, amely alapvetően rossz végrehajtás miatt aránytalanul nagy felelősség terhel egyes tagállamokat, illetve bátorítja az ellenőrizetlen irreguláris mozgásokat. Ezt egy olyan rendszerrel akarjuk helyettesíteni, amely biztonságos útvonalat biztosít az Európai Unióba. Ehhez pedig egy európai áttelepítési keretre van szükség, ami biztonságos utat biztosít az Európai Unióban olyan személyek számára, akik nemzetközi védelmet igényelnek. Az áttelepítési uniós keretrendszer csökkenteni fogja a nemzeti gyakorlatok közötti eltéréseket, és ez pedig az uniót globálisan is jobb pozícióba, erősebb pozícióba helyezi, és lehetővé teszi, hogy egy hangot képviseljünk. Így módon pedig nemzetközi partnereinket is jobban meg tudjuk győzni arról, hogy saját felelősségüket vállalják fel, saját részüket vállalják fel. A tagállamoknak is politikai akaratukat kell bizonyítaniuk annak érdekében, hogy a reformot meg tudjuk valósítani, különösen a Dublini rendszer reformját. A bizottság egy olyan reformot javasolt, amely nem csupán a jelenlegi rendszer teszi hatékonyabbá, hanem, ami nagyon fontos, tisztességesebbé teszi azt. Valódi szolidaritást kell elérnünk a migráció kezelésében, és azt remélem, hogy hamarosan közösen egyetérthetünk abban, hogy milyen legyen, hogyan működjön a jövő európai menekültügyi rendszere. Támogatni fogjuk a máltai elnökséget abban, hogy saját erőfeszítéseiket érvényesítsék, olyan kompromisszumra jussanak, amelyek megfelelnek valamennyi tagállam számára, egy olyan szolidaritási mechanizmussal, amely előrejelezhető, és biztosítja, hogy egyik tagállamot se hagyjuk magára. Számítunk az Európai Parlamentre, ahogyan azt tettük egyébként e válság kezdete óta. Számítunk önökre, hogy a lehető leggyorsabban haladjanak a különböző dossziékkal, ugyanis a polgáraink nagyon jogosan azt várják a képviselőiktől, hogy lépjenek, ugyanis most eljött az idő, hogy tovább haladjunk ezekkel a javaslatokkal. Kedves kollégák, a migrációs jelenséget stratégiai, átfogó és pozitív módon kell megközelítenünk. A migráció rendkívüli hasznot hozott az Európai Uniónak. És rajtunk múlik, hogy a migrációt lehetőségé alakítsuk át. Mindannyiunknak van szerepünk ebben, a szakpolitikai munkában, a politikai diskurzusban, a helyi közösségekkel való együttműködésben, valamennyi érdekelt fél bevonásában. Hallgassuk meg a polgárokat, és reagáljunk a védelmet keresők igényeire. Európa virágzóbb és befogadóbb társadalommá válhat minél előbb integrálódnak a migránsok és a menedékkérők a befogadó közösségbe és munkaerőpiacra, annál jobban járulhatnak hozzá az Európai Unió fejlődéséhez és prosperitásához, stabilitásához. Ezt pedig együttműködve tudjuk elérni helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztosunk, és akkor most azonnal rá is térünk a kérdésekre, illetve a vitára. Két nemzeti parlamenti képviselő, majd pedig egy európai parlamenti parlamenti képviselő fog szót kapni. Köszönöm szépen, hogy kitöltötték a ö, lapokat, amivel jelentkeznek hozzászólásra, nevekkel és egyéb adatokkal. Első ö, hozzászóló parlamenti, ne, ö, lengyel parlamenti képviselő Tarzsinski úr következik. Kérem, két percben, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem van az egész ötletről, erről a reform gondolatról. Ahogy látom, az azt mondja, hogy készen állunk arra, hogy ezeket a reformokat is meghozzuk és megfeleljünk a kihívásoknak. Ki az, aki ezekre készen van, és milyen kihívásokról van pontosan szó? Mert a reform szó önmagában nem mond eleget. Pontosan szeretném tudni, hogy hányan vannak tisztában azzal, hogy a terrorista támadások esetében két ember volt, akik megkapták a Lampedusában a menedékjogot, és ez soha erről soha senki nem beszélt, hogy valóban mi is történt már Európában eddig is, illetve mi történik azért, mert menedékkérőket fogadtunk. Valaki olyan jött ide, aki engedjék meg, hogy befejezzem, ez tény, ez tény, nem arról van szó, hogy mi fog történni, hanem mi az, ami már megtörtént. Szeretném megkérdezni, hogy milyen reformokról beszélünk pontosan, és hogyha az állampolgáraink biztos, biztonságban lesznek-e ezekkel a reformokkal. Nem arról beszélek, hogy mi az, ami történhet, hanem ami már megtörtént. Terrorista támadások és valódi veszély Európában. Köszönöm egy kicsit viharos kezdés után lehet itt egymást hetszelni nemzeti parlamenti szinten. Következő hozzászólónk Aldrunes Asupales úr. Elnézést, ha rosszul mondtam a nevét. Köszönöm, elnök úr. Először is néhány észrevételt fűznék a Dublini rendszerhez. A mi parlamentünk Litvániában úgy gondoljuk, hogy meg kellene tartani a jelenlegi Dublini rendszert, de abban egyetértünk, hogy bizonyos módosításokra szükség van ahhoz, hogy ennek a hatékony működését biztosítsuk. Második dolog, hangsúlyozzuk, hogy alapvetően fontos, hogy a tagállami kötelezettségek és a külső határok védelme között kapcsolat jöjjön létre, és megvi, gondosan megvizsgáljuk a menedék kérelmeket. Ezt ki kell egészíteni a ö, megosztó rendszerekkel, a szolidaritással és a teherviseléssel. A ö, szolidaritási intézkedések nem lehetnek automatikusak, ahogy ez ö, megjelenik. A döntések a szolidaritási intézkedésekkel kapcsolatban konszenzuson kell, hogy alapuljon. Véleményünk szerint egy aktív és döntő hatá, ö, intézkedése a tagállamok részéről biztosítottnak kell lennie. Egyetértünk abban, hogy valamennyi tagállamnak részt kell vennie a szolidaritási intézkedésekben, de minden egyes tagállamnak magának kell, hogy legyen lehetősége eldönteni, hogy milyen mértékben járul ehhez hozzá. A szolidaritás különböző intézkedéseket kell, hogy tartalmazzon például ha áttelepítésről beszélünk, valamennyi tagállam közötti áttelepítést élünk, és meg kell nézni a kvótáknak a százalékát is, ami már végrehajtásra került. Továbbá rendkívül fontos ide ö, érteni a különböző jogi ösztönzőket is, illetve a további jövőbeni pultát húzó erőknek a kiiktatását. Elnök, köszönöm szépen! És akkor most pedig Anna Gómez asszony következik a Európai Parlamenti Képviselők részéről. Először is köz, azt szeretném elmondani, hogy az Európai Unióban történt terrorista cselekmények azok a saját területünkön európai állampolgárok által elkövetett terrorizmus volt, és ez abból adódott, hogy stupid módon a szegregációt alkalmaztuk, és nagyon sok fiatalt ezáltal a terrorista csoportok tudtak magukhoz vonzani és a tagállamunktól azt kérdezik, hogy mit tesznek azért, hogy a terrorizmus finanszírozása ne történjen meg, és hogy például miért nem alkalmazzák megfelelően a pénzmosás elleni szabályokat. De a kérdésem a bizottsághoz és az elnökséghez az az lenne, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak esetében, amiről szólt a biztos úr is, hogy nem adunk prioritást ezeknek a kísérlet nélküli kiskorúaknak. Nem csak veszélybe sodorítjuk őket, hanem mi magunk gyártjuk a terroristákat, mert ők azok, akik leginkább a szervezet bűnözés hálóiban köthetnek ki, és valami, amit nagyon is elhanyagoltak a tagállamok, és itt kell egy komoly terv a bizottság részéről, hogy hogyan lépjünk fel. Továbbá szükség lenne arra is, hogy a sérülékeny, veszélyeztetett személyekre, akiknek különleges igényeik vannak, azokra odafigyeljünk. Sok ilyen van a menekültek és a menedékkérők között. Természetesen ehhez egy terv kell ahhoz is, hogy hogyan támogassuk a tagállamokat, amivel biztosíthatjuk azt, hogy a szociális integráció megvalósul, és ne legyenek másodlagos mozgások. És a fő kérdés az pedig a szolidaritás. Az a szolidaritás, ami minden átelepítési mechanizmusnak az alapja kell, hogy legyen. A tanács már itten tett lépéseket, és fontos továbbá, az a kérdés is, hogy egy új ö, tendencia mutatkozik, hogy kihelyezzük Törökországba és máshová a felelősségeinket, és hogy offshore ö, állomásokat akarunk hozni, ami egyszerűen nem elfogadható olyan országokban, mint például Líbia. Tehát ebben a keretben szeretném hallani, a tanácsnak és az elnökségnek is a véleményét. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer emlékeztetném önöket, hogy a két percet ne haladják meg, kedves kollégák. Jaroszláv Paszka úr a Szlovák Köztársaságból kap szót. Hölgyeim és uraim! Tisztában kell lennünk azzal, hogy a szolidaritás egy önkéntes fogalom. Valamennyien eldönthetjük, hogy kívánunk-e mondjuk az oktatásra költeni, vagy pedig inkább szolidaritásra adunk pénzt, hogy olyanoknak adjuk, akiknek arra kell, hogy az egészségügyi helyzetet javítsák, vagy szegényeket támogassunk ebből. Tehát mindenki eldöntheti, hogy kinek milyen segítséget nyújt mondjuk a, a saját hajték, hajléktalanainak három hétre, hosszabb időre, milyen típusú segítséget kíván nyújtani. Az én véleményem szerint egyszerűen elfogadhatatlan, hogy brüsszeli hivatalnokok előírják az Európai Unió szabad állampolgárainak és szabad tagállamoknak, hogy milyen típusú és milyen mértékű segítséget nyújtsanak. Úgy gondolom, biztos úr, hogy ön ebben az esetben meghaladja az állampolgárok szabad akaratának a figyelembevételét, és tudatában kell, hogy legyen annak a ténynek, hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor hogy azt mondjuk az állampolgároknak és a tagállamoknak, hogy hogyan viselkedjünk, és ezt előírjuk, hogy a migránsokkal hogyan viselkedjenek, akkor a tagállamokat és az állampolgárokat az Európai Unióból kifelé fogjuk ezzel lögdösni, vagy kitoljuk őket, mert az állampolgárok, a tagállamok meg akarják majd védeni magukat a bizottsági szabályozások ellen. És ez a legnagyobb kihívás, és ez a legnagyobb veszély. Nem az, hogy több Európára van szükség, hanem jobban oda kellene figyelni az európai állampolgárok véleményére. Okay. Okay, I'm, I'm really enjoying the... Elnök, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen igazi nemzeti parlamenti hangulat van. Ez emlékeztet a saját nemzeti parlamentemre. Következő Nicoletta Paula Romániából. Nicoletta Paulik Romániából kapja meg a szót. Természetesen tolmácsolás rendelkezésre áll, ezt talán mondani sem kell. Tisztelt biztos úr, én a saját parlamentemnek vagyok tagja, és szeretném Romániának, saját hazámnak az álláspontját felvázolni migrációs kérdésben. Románia támogatja hogy Európai Uniós intézkedések szülessenek a migrációval kapcsolatban, és azt szeretnénk, hogyha a menedék kérők megfelelő áthelyezésben lennének, és jobb lenne az együttműködés a külső partnerekkel, az unió külső partnereivel, ugyanakkor egységesen kerülnének kezelésre európai szinten a migráció, és világszinten is. Mi közvetlenül nem vagyunk érintettek ezzel a migrációs hullámmal, és ennek ellenére mi is támogatást adunk a szolidaritás keretében európai szinten bármilyen jövőbeni menekültügyi rendszernek olyanak kell lenni, hogy figyelembe vegye, vagy megvalósítson különböző szintű szolidaritásokat a tagállamoknak megfelelően, illetve annak függvényében is egy-egy tagállam mennyi befogadásra képes. Minden európai szintű szolidaritásnak konszenzusosan kell, hogy megjön, és figyelembe kell, hogy vegye az egyes tagállamok képességeit. És itt nagyon fontosak az unión kívüli államok azért, hogy globális megközelítése legyen a migrációnak. Romániára esetében a hosszú távú megoldása az Európai Unió számára mindenképpen folyamatos fellépést követel, különösen az illegális bevándorlást, illetve az embercsempészetet tekintve. Ugyanakkor el kellene bátorítani az embereket attól, hogy ne kivágjanak ennek a nagyon veszélyes útnak a jobb élet reményébe. És ez vonatkozik a kiskorúakra is segítenünk kellene a politikai helyzet stabilizálásában a kibocsátó országokban. Köszönöm. Thank you. The next Emmy. Elnök, köszönöm. Következő Carlos Cayo úr képviselő. Köszönöm elnök, portugálul fogok beszélni. Tisztelt biztos úr! Enrique Lettőre korábbi miniszterelnök azt mondta, hogy a Mária Nostrom ott nem szabad, Mária osztrom, tehát nem szabad, hogy a tenger egy nagy sírhelyé váljon. Ez vonatkozik a földközi tengerre. Ezer ember próbált átkelni, és a, ezeknek nagy százaléka meghalt, és ugyanez vonatkozik a múlt évre is. Egyetértek, amit miniszter úr, illetve a biztos úr is mondott, hogy egy valódi európai közös menekültügyi rendszerre lenne szükség, és ennek a megvalósulása is közös kellene, hogy legyen. Ennek az alapja az új Európai Menekültügyi Ügynökség. Nyilvánvaló világos, hogy nem választ, változtathatjuk meg a jelenlegi rendszert is átalakítani. Egy új ügynökségre van szükség, amelyik kezelni tud egy ilyen válságot, és garantálni tudja, hogy a tagállamok felelősségüknek megfelelnek. És nagyon remélem, hogy ez segít hozzájárulni ahhoz, hogy mielőbb elfogadásra kerül az új szabályozás rendelet az ügynökséggel kapcsolatban. Az átelepítési elképzelés nagyon jó, de ez nagyon jól illusztrálja, hogy milyen problémák állnak a válság közelpontjába. Miért gondolja a miniszter úr, hogy a realokáció nem működik még mindig megfelelően? Elnök, köszönöm szépen. Sorraes Rodríguez úr Spanyolországból. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, először is szeretném elmondani, hogy a legrosszabb, amit tehetünk, az az, hogy összekeverjük az áldozatokat az elkövetőkkel, és a dzsihadista terrorizmus áldozatai a menekültek ezen országok állampolgárai, akik a terror és a borzalom elől menekülnek. Tehát kriminalizálni azt a bevándorlót, azt a külföldét elfogadhatatlan. És az utolsó dolog, amit hallgatnunk kell az Európai Uniós országok ülésén, amelyet nyilván meg kell reformálnunk, és együtt egyetértek a bizottsággal, de együtt kell dolgoznunk azért, hogy valódi európai, közös európai menekültügyi politika szülessen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy azon dolgozunk, hogy mit tegyünk a jövőben. Van azonban egy probléma, egy aktuális helyzet, amit nem oldottunk még meg. Az Európai Bizottság erőfeszítéseket tett, hogy egy olyan nemzetközi jogszabályt, az 1951-es Genfi egyezményt érvényesítse, és szemben azzal, amit hallottunk az előbb, nem önkéntes vállalás, hanem egy nemzetközi, kötelező érvényű nemzetközi okmány kötelezi az Európai Uniót, kötelezi az Európai Bizottságot arra, hogy vál, teljesítse a kötelezettségeit a nemzetközi közösségben. Ebben az értelemben azok a politikák, azok a megállapodások, amelyeket áthelyezés, áttelepítés és elosztás terén vállaltunk, ezt egyes országok nem teljesítik. Egyértelműen ki kell mondani, ahogyan hallottuk egyébként, vannak olyan országok, amelyek egyértelműen kimondták itt az ülés elején is, hogy nem teljesítik ezeket a kötelezettségeiket, és magukkal rántják a tanácsot és a bizottságot is. Gondolnunk kell a jövőre, de gondolnunk kell a jelenle is nem politikai akarat nem teljesítéséről beszélünk, hanem egy nemzetközi kötelezettség teljesítéséről, nem menekült válságról beszélünk, európai válságról beszélünk. Ez az Európai Unió legrosszabb válsága, amelyre nem tudtunk reagálni, és óriási kárt okozunk, ezért tehát beszéljünk a közös menekültügyi politikák jövőjéről, de beszéljünk a jelenről, hogy hogyan oldjuk meg ezt a rendszert, ezt a helyzetet, amely nem olyan véleményeket is hallottam, és annak a kollégának, akit hallhattunk, azt mondom neki, hogy mindannyian menekültek vagyunk, mert holnap lehet, hogy nekünk kell elmenekülnünk, és ez az 51-es Genfi Egyezmény szellemisége. Okay, thank you. köszönöm szépen. Elnézést, az időzítőt nem jól állítottuk be, de úgy gondolom az üzenetet aki hallgatta, most pedig Paulo Biller Svédországból kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon könnyű arról beszélni, hogy hogyan tudunk könnyen együttesen majd megoldásokat állni, de konkrét kísérletekről nem hallottunk, hogy hogyan is néz ki ez a megoldás. A svéd részről mi támogatjuk a reformok nagy részét, de a pártom álláspontja azonban nem azonos a kormányunk álláspontjával. Svédország nagyon sok menekültet befogad, nem azért, mert olyan közel lenne a földközi tengerhez, hanem másodlagos letelepítés, áthelyezés folytán. De továbbra sem támogatjuk az Európa szerte történő letelepítés azok az országok, azok a társalmak, amelyeknek üdvözölniük, integrálniuk kellene az új polgárokat, ott szükség van arra, hogy valami hajlandóság is legyen a fogadók részéről, hogy és szabad akarat, önkéntesen kell őket befogadni, nem szabad rákényszeríteni valamennyi tagállamra, hogy befogadjanak menekültet, hogyha úgy gondolják, hogy ők nem állnak készen erre. Amit tennünk kellene, az az, hogy végig gondoljuk, hogyan segítsünk azoknak az országoknak, akik közel vannak a tűzhez, és tegyük lehetővé azt, hogy ott az első letelepítés sikerrel működjön, és megfelelően ellenőrizni tudják az érkezőket. És valóban indokolt az, hogy menedéket kérnek, még hogyha a legtöbb migráns nem is terrorista, mégis tudjuk, hogy a terrorista hálózatok viszont kihasználják a lyukakat a rendszerünkben, és ez a nagy migrációs áramlatoknak köszönhető, hogy ők ezeket a lyukakat ki tudják használni, ezeket a hézagokat be kell tömni, és ez nem fog sikerülni, hogyha ha, ha nem ott a helyszínen dolgozunk, és a határ közeli országokat segíteni kell a többi tagállamnak, és ezt azonnal el kell kezdenünk. Köszönjük szépen! Kedves kollégák, abban a sorrendben kapnak szót a kollégák, amilyen sorrendben kérték azt, hogy nagyon sokan vannak a felszólalók listáján. És hát még van másik három szakasza a vitáknak, ott is majd sorra kerülhetnek, akik most nem. Most a, az Európa Parlamenti Képviselők nevében Tánya Fajon kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, azért vagyunk itt, hogy megvitassuk, és a legjobb megoldásokat kínáljuk azok számára, akik valóban védelemre szorulnak, és Európának sürgősen, hatékony, működő menekültügyi rendszer van szüksége. Értjük, hogy nagyon összetett a helyzet a migráció tekintében, és valamennyi kísérlet arra, hogy kriminalizáljuk, ahogy ezt hallottuk és egyik kollégától a menekülteket, eh, migránsokat, ez szégyen teljes, és csak a gyengeségeket, hiányosságokat mutatja fel. Az menekültügyi rendszert kell reformálnunk, szükség van az áthelyezés és az áttelepítés hatékonyabbá tételére, és valódi európai válaszra van szükség. Itt nem egy tagállam problémájáról beszélünk, és hogyha nem sikerül egy közös európai menekültügyi rendszeren keresztül megoldani, akkor az integrációs eh, rendszer Schengen is veszélybe kerül. És meggyőződésem, hogy egy egy egyedi ország nem oldhatja meg a menekültügy helyzetét, és határok, kerítések sem oldhatják ezt meg. Áno már mondta a bizottság felé fordulva, hogy milyen fontos a kísérő nélkül érkező kiskorúak helyzete. 2013-ban már foglalkoztuk ezzel, és most a soros elnökségtől és a bizottságtól kérdezem, hogy itt egy konkrét cselekvési tervet, intézkedési javaslatokat fel tudnak-e mutatni, hogy hogyan kívánják megoldani a kísérő nélkül érkező kiskorúak helyzetét, Ezen tudjuk, hogy nagyon sokszor eltűnnek ezek a gyerekek, visszaélnek a helyzetükkel, úgy gondoljuk, hogy sürgősen válaszokra van szükség. Mindezek a kérdések elő fognak fordulni majd a munkám során, amikor is az elismerésről szóló irányelv előadójaként ezeket össze fogom foglalni. És Avramopoulos biztos úrhoz is szólnék, valóban ő is említette már, hogy a Schengeni rendszer alaphelyzetéhez, normál helyzetéhez minél hamarabb vissza kell térni. Az, hogy Szlovénia és mondjuk Ausztria között ideiglenesen határ ellenőrzések vannak, ez nem megoldás. Közös megoldásra van szükség ahhoz, hogy ezt helyzet visszatérhessen a normális mederbe. Most pedig Jack Merészen, Észtországból nemzet parlamentek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, észtől fogom folytatni a hozzászólásomat. A közös európai menekültügy reformja valóban fontos téma, de úgy gondolom, hogy az udvariasság megkövetelné, hogy előbb mindenki hozzászólhasson, és csak utána kezdjünk ideológiai vitákat tiszteletben kell tartani valamennyi véleményt, egymás hozzászólását, akkor is, hogyha valaki számára egyik másik vélemény nem elfogadható. Hallottuk az, a szolidatásról, az igazságos elosztási mechanizmusra, de ki határozza meg, hogy ez pontosan mit jelent? A bizottság az, aki majd a nemzeti tagállamoknak, parlamenteknek oktatást ad arról, hogy mi is az igazi szolidaritás? Ki határozza meg, hogy mi a szolidaritás a 28 tagállam számára, hogy hogyan értelmezzék ezt, hogyan lehet elérni, hogy azonos módon értelmezzék ezt. Aztán, hogyha önkéntes újraelosztásról beszélünk a parlament a portugál parlament képviselője szólt erről Lengyelország, Szlovákia, viszont bírósághoz fordult emiatt, és és arról születik majd döntés, hogy most itt kvótáról, egy kikényszerített kvótára van szó, vagy önkéntes újraelosztásról. Emlékezhetnék arra, hogy az Európai Unió államok közössége nem egy föderalista állam, és itt itt sok tagállam alkotmányával ellentétes az, amit mondjuk a bizottság javasol. Ez a föderalizmus, ez a tagállami szuverenitást is sérti. Tiszteletben kell tartanunk a nemzeti tagállamokat és az ő jogukat arra vonatkozóan, hogy döntessenek migrációs kérdésekben. És a Brexit legfontosabb oka is, emlékezzünk erre. És hát láttam ott sok biztos, Európai vezetője nem igazán jól elemzik ezt a helyzetet, de ez az egyik legfontosabb oka a Brexitnek. Köszönöm szép. Helena Langos Szlova a Cseh köztársaság képviseletében kapja meg a szót. kérjük a képviselőt, kapcsolja be a mikrofonját. A cseh parlament üdvözöl néhány javaslatot, például az Eurodoc rendeletre vonatkozó javaslat számunkra elfogadható, azonban vannak olyan bizottsági javaslatok is, amelyeket el kell utasítanunk. Ez a kollektív újraelosztási mechanizmus és az ehhez kapcsolódó szolidaritási mechanizmus. Miért utasítjuk ezt el? Azért, mert a Lisszaboni szerződéssel ellentétes az elsődleges uniós jogokat. Kérem kollégák, olvassák el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78-as cikk harmadik bekezdésében áll a következő. Migráció esetében lehetséges egyszeri alkalommal különleges esetben az érintett tagországok számára, hogy ideiglenesen kívüli intézkedéseket hozzana, de úgy gondolom, hogy nem kell olyan javaslatokról tárgyalnunk, amelyek ezekkel az alapvető jogokkal ellentétesek. És emellett alapvető hibának tartom azt is, hogy a kiegészítő védelem intézményét nagyon sokan nem használják ki, ideglenes védelem elérhető. A, a 2001-es irányelvben is elő van irányozva. Tehát vannak intézkedések, amelyek alkalmazhatók lennének a migrációs helyzetre. Akik emlékeztettek a Genfi egyezményre, hozzájuk szólva elmondanám, hogy én alaposan átolvastam ezt az egyezményt, de nem egy migrációs hullámra lett ez kidolgozva, hanem itt egyéni védelmről van szó. Kérem, hogy olvassák el ezt is. Itt nem arról van szó, hogy mindenkinek jogában áll menedékjogot kérni. Igen, kötelesség az országoknak, hogy bizonyos helyzetekben védelmet biztosítsanak, de olvassák el a konkrét szöveget, és nézzék meg, hogy a nemzeti tagállamok hogyan értelmezték a Genfi egyezményt, de nem lehet olyan szövegekre, szerződésekre hivatkozni, amelyek ebben a formában nem állják meg a helyüket. Mert van tapasztalatunk azzal vonatkozóan, hogy a volt jugoszláv országokból érkező több ezer menekültet hogyan kell elhelyezni. Igenis készen állunk a szolidatásra. Én egy olyan pártot képviselek, aki igenis készen áll menekültek befogadására abban az esetben, ha valóban veszélyeztetett, fenyegetett személyekről van szó, akik egy biztonsági átvilágításon esnek át, de az egyéb szabályok nem szépen következő hozzászól. A menekültügyi eljárás, a család együttés a sok esetben a gazdasági migráció hajtóerővé vár. Sokan a politika helyzet elől, de nem üldöztetés ellen, vagy a jobb lehetőségek ígérete miatt hagyják el hazájukat. A Szarától délire fekvő országok, például Nigériából érkező személyek esetében is ez a helyzet. És ezen kívül pedig a visszatérési határozatok esetében nagyon alacsony a végrehajtás. A határellenőrzések e, megszűnés a Schengeni zónán belül pedig azt jelenti, hogy a menekültek azt az országot választhatják, amelyet szeretnék, és hát a dublini mechanizmus rossz működése is ezt segíti. Ez pedig a az adófizető polgárok szemében aláássa a Dublini rendszer hitelességét, ez az illegális migrációt erősíti, és azokat segíti, akik hasznot húznak a migrációs folyamatból, és a Schengeni zóna jövőjét is veszélybe keveri. A jelenlegi rendszer megbukott, ez nem megoldás. Meg, meg kell szüntetnünk a másodlagos migrációs mozgásokat, és azt, hogy több tagállamba is benyújtassák a menedékjog iránti kérelmüket. Egy menedék jog iránti kérelmet elfogadhatatlanak kell ítélni akkor, hogyha egy másik tagállamból érkeztek. A nemzetközi védelmet az érkezés szerinti első tagállam kell biztosítani. A befogadási helyzet befogadási feltételek és a menekültügyi eljárás fontos, hogy úgy legyenek kialakítva, hogy ne e, ösztönözzék a bevándorlás. És fontos azt is kiemelni, hogy a kérők felelősségére is felhívjuk a figyelmet, például arra, hogy kötelességük együttműködni, és személyes adatok megadására is kötelezhetőek. Most egy utolsó fordulója következik a nemzeti parlamenti képviselőknek és európai képviselőnek, majd pedig lehetőséget adunk, hogy válaszoljon biztos úr és miniszter úr a felvetett kérdésekre. Először Frank Etenistrek úr Szlovéniából következik. Köszönöm szépen, elnök úr, szlovénul fogok hozzászólni. Köszönöm szépen. E, e, Ön halljuk ezt a vitát, ami arról szól, hogy bevánd, migránsok, bevándorlók. Én magam is politikus vagyok, de ugyanakkor egyetemi szakember is vagyok, nem egy igazi vita folyik itt valójában. Vannak országok, mint Olaszország és más országok, amelyek szembesülnek ezzel a kérdéssel évek óta, de ott van Görögország, Németország, Ausztria, Svédország is, olyan országok, amelyek szembesülnek ezt a helyzetet már több éve ismerik, és jól dolgoznak, ahol a különböző civil szervezetek is nagyon elkötelezettek elnök jelzi, hogy angolul nincsen tolmácsolás. Úgy tűnik probléma, kommunikációs probléma van, hogy újra kell mondani, talán nem, de esetleg röviden összefoglalhatja, de ne ismételje meg az egészet. Vagy pedig akkor magamat fogom fordítani, mondja a hozzászóló. Nem, nem, tökéletes az angolsága. Esetleg az elejét röviden fordítani technikai probléma. Can I start again? Yeah, okay, thank you. I will have to start from, uh, from the beginning. Uh, Tehát akkor kezdem az elejéről. Szlovénül a következőket mondtam. Bravo, uh, na jednej strani Hát ezt a ö, vitával kapcsolatban egyrészt vannak azok az országok, amelyek évtizedek óta ö, szemben állnak ezzel a kihívással, Olaszország, Németország, Svédország, Ausztria. Ezek olyan országok, amelyeknek van tapasztalatuk, vannak civil szervezeteik, akik jól működnek, és tapasztalatokkal rendelkeznek. Másfelől vannak olyan országok, amelyek nem szembesültek még ezekkel a problémákkal, Például a saját hazám is ide tartozik, és olyan magatartást tanúsítunk, amit nem elfogadható. Kriminalizáljuk, büntetjük ezeket a helyzeket, ezeket az embereket, a, bűnöz, a szervezet bűnözés felé toljuk. Ez tény. Én nem igazán látom, hogy itten valódi vita folyna, és felvetődik bennem, hogy mi is a szerepe a politikusoknak, mi a mi valódi munkánk. Most azt, hogy a Facebookon, meg a Twitteren kritizáljunk mindenkit, és menjen minden úgy, mintha semmi sem történne. Ez is egy következménye, az Európai Uniós politikáknak, az elmúlt évek politikájának, amikor terrorizmusról beszélünk, én is tagja vagyok a annak a parlamenti bizottságnak, amely a hírszerzési belső védelmi szervezeteket felügyeli. De egyszerűen itten a rendszer szétesése, dezintegrálódása van folyamatban. Nem tudom, hogy most itt valóban a különböző szinteken az egység felé megyünk-e, vagy Trumpot követve nemzetközi segítség lebontása irányába haladunk. Talán el kellene kezdeni gondolkodni az okokon, miért van mindaz, ami történik, de nem úgy, ahogy ezt a jobb oldal teszi, hogy a probléma az az, hogy ezek a barbárok a saját hazájukban és így tovább, nem realistának kell lenni, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi megközelítés egyszerűen patetikus. Először is szembe kell nézni a saját árnyékainkkal, a saját démonainkkal, és meg kell kezdeni az, hogy valóban tegyünk valamit. A, nem, a, nem az a megoldás, hogy itt vég nélkül beszélünk a szolidaritásról, aztán tulajdonképpen nem igazán teszünk semmit, csak intoleranciát ö, hozunk. Ez a kettő része, ez ennek a felelőtlen politikának a része elnök. Köszönöm szépen, most pedig egy finn képviselőt szólítok, két percet kap. Arvoisa puheenjohtaja, työskentelin aikoinani itse. Köszönöm szépen, elnök úr. 12 évig dolgoztam menekültekkel, mielőtt parlamenti képviselő lettem, és azt észleltem, hogy a menedékkérők nagy része nem menekült, nem valódi menekült. Az ó, a szó valódi értelmében, hanem ezek a menedékkérők nagyon gyakran egyszerűen jobb életszínvonalra törekedtek, és ezért jöttek Európába. Most pedig azt látjuk, hogy közel-keleten, Észak-Afrikában például milyen helyzet alakult ki, hogy onnan mennyi ember érkezik, és a befogadás formája Európát rendkívüli mértékben sújtja, és hosszú távon ezt nem lehet fenntartani. Tehát, amit tennünk kell, az az, hogy megosztjuk az információkat egymással azért, hogy ezek az emberek ne induljanak az Európába vezető nagyon veszélyes útra. Európában ugyanakkor viszont meg kell tennünk mindent azért, hogy az afrikai országok, illetve a közel-keleti országokban megakadályozzuk a népesség növekedést, a népesség robbanást, ez ugyanis a válságnak az egyik fő okozója. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig az európai parlamenti képviselők közül Wikström asszony következik, majd Ernst asszony a következő ülésre kerül, majd át a következő panelre, úgyhogy Wikström asszony fog következik, és majd visszatérek ezután a biztos úrhoz. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy a nemzeti parlamentekkel eszmét tudunk cserélni. A Dublini rendelet reformjának jelentéstevőjeként nagyon sajnálatosnak találom, hogy ki kell mondanom néhány dolgot, ami szerintem magántól értetődő. Először is valamennyi Európai Uniós tagállamnak be kell tartani az Európai Uniós törvényeket, ugyanis az Európai Unió nem svéd asztal, amiről lehet válogatni, hogy melyik szabályokat akarjuk betartani. Ami az ön, sokan beszéltek az önkéntes szolidaritásról. A kérdésem az, hogy miért kell ez csupán a menekültek befogadására vonatkozik. Ezt az önkéntes szolidaritást, önkéntes részvételt miért ne lehetne alkalmazni például az Európai Uniós költségvetésnek, vagy a környezetvédelmi kérdéseknek. Miért gondoljuk azt, hogy ez a szakpolitikai terület olyan terület, amelyből válogathatnak az emberek kedvükre? Hát akkor nagyon jó, hogyha nyugodtan megengedhetjük, hogy az adófizetők pénzével mondjuk milyen országokat, milyen uniós országokat akarunk támogatni a költségvetésről. Ezt nem lehet így folytatni. Szolidaritásra és együttműködésre van szükség valamennyi területen. A menekült politika soha nem lehet kivétel. Sikerült már összeállítanunk a monetáris uniót, az energia is majdnem kialakult már, de akkor mi az ördögért olyan lehetetlen végre a humanitárius menekült befogadási uniót összeállítanunk és kialakítanunk. Szerintem ez egyértelmű kell legyen. A következő panelben majd eh, megpróbálok egy, politikailag egy kicsit inkorrektebb lenni. Köszönöm szépen, Cecilia. Most akkor olyan 10 percünk van még a biztos úrnak és a miniszternek biztos úr szeretne először reagálni. Köszönöm szépen, Claude. Egy kicsit megdöbbentett néhány kérdés, megmondom őszintén, ezt nem is akarom véka alá rejteni. Emlékeztet ez egy kicsit engem a nemzeti parlamenti tevékenységemre, de itt azért Európai Parlamentről beszélünk. és valamennyi képviselőt, minden parlamenti képviselőt szeretnék megkérni, hogy egy kicsit mozduljon ki a saját országának perspektívájából. Nyilván figyelembe kell azt venni, de most itt egy másik célból gyűltünk össze. Azért jöttünk össze, hogy az ötletek szintézisét, közös alapot találjunk arra, hogy unióként hogyan kezelhetjük ezt a helyzetet. És ez az Európai Bizottság és az Európai Parlament feladata egyaránt. Az Európai Parlament nagyon eh, támogató volt politikánkkal kapcsolatban, és emlékeztetnék arra, hogy amikor az Európai Unió ajtaján kopogtatott ez a válság, nem voltunk rá felkészülve. Sikerült előrelépést, haladást elérnünk, és még többet is tehetünk, hogyha haladunk tovább egységesen és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a felelősség és a szolidaritás elvét. Igen, a szolidaritás, nem lehet alakárt igényelni. Hogyha a nem, mindenki a saját nyelvének a szótárát megnézi, akkor a szolidaritás szónak a jelentése minden nyelven ugyanaz. Tehát nem kell egy új szót kitalálni, egy új kifejezést kitalálni. A szolidaritást nagyon egyértelműen meghatározták a szerződések alapszövegében is. Tehát egy politikai megjegyzéssel élnék, ami engem a leginkább meglepett, hogy a lengyel kolléga azzal vádolta az európai intézményeket, a bizottságot, hogy nem tartjuk tiszteletben az európai polgárokat, nem tiszteljük őket. Azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos és felelőtlen vád, ugyanis mi itt a szerződések őrei és védelmezői vagyunk, ezért neveztek ki minket ide önök, akár biztosként, akár európai parlamenti képviselőként a polgárok iránti tisztelet tükröződik az alapvető jogaik tiszteletben tartásában. A harmadik döntés, bár nem ők voltak azok, akik döntést hoztak, hogy az európai családba belépjenek országaik. Ezt a demokráciát tiszteletbe kell tartani, a stabilitást, a szociális kohéziót, de ehhez közös válaszra van szükség. Mi volt a fő követelés az első pillanattól kezdve, amikor ezt a kérdést megpróbáltuk megoldani? Küldtek nekünk egy üzenetet, európai választ európai problémára. Pontosan ezt próbáljuk megtenni, de ezt nem tehetjük meg egyedül. Ugyanis a fő felelősség a végrehajtás terén a tagállamoké. Tehát együtt európai intézmények, nemzeti kormányok és politikai pártok. Együtt kell működnünk. Ha van valami, ami nem tiszteli a polgárokat, ezek a nacionalista és populista hangok ugyanis aláássák az európai értékeket, és az a céljuk, hogy az európai projektet aláássák. De, ahogyan elmondtam, ezért vagyunk most itt. Ez a magatartás nem tiszt, tiszteletet érdemel, és nem tiszteli az európai polgárokat sem. Nagyon konkrét kérdéseket tettek fel a képviselők a mai témánkkal kapcsolatban. Először is szeretnék választ adni a lengyel nemzeti parlamenti képviselőre. Először is szeretném elmondani, hogy nem szabad összekeverni a terrorizmust a migrációval. Egyetlen olyan incidens volt a németországi, ahol az elkövető olyan ember volt, aki illegálisan lépte át az Európai Unió határát. Az összes többi, ahogyan elhangzott, az összes többi cselekményt itteni elkövetők követték el. És ez egy óriási kérdés, amit meg kell válaszolnunk, ugyanis ezek az emberek azoknak a fiai, lányai, akik Európában 40 évvel ezelőtt érkeztek. Tehát arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért nem sikerült őket integrálnunk. És természetesen harcolni kell radikalizáció ellen. Ez belügyi kérdéseket is felvet persze, nem csak a migráció és menekültügy kérdését. Nagyon nehéz feladat választ adni erre, hogy miért. Ugyanis nagyon gyakran kialakul az a kép, hogy a migránsok automatikusan terroristák is, ezt azonban el kell felejtenünk barátságos környezetet kell teremtenünk azok számára, akik úgy döntenek, hogy Európába érkeznek, de nekik is tisztelniük kell a törvényeinket. Több mint 1,2 millió euró menekült érkezett illegálisan a határainkra. Most azonban már jobban védjük a határainkat a Frontex-el, a közös európai határvédelemmel, a hotspotok is működnek már, tehát azok, akik Európa, az Európai Unióba érkeznek, őket regisztrálják, új lenyomatot vesznek tőlük. Tehát a végrehajtás a nemzeti hatóságok kezében van. A biztonság és a menekültek segítése kéz a kézben jár egymással. A migráció kezeléséből ki kell vennünk a részünket, de ezt nem lehet biztonságunk kárára megvalósítani. Ezért kell megerősítenünk a külső határok védelmét, és támogatnunk kell a tagállamokat abban, hogy jobban kezelhessék határaikat. Meg kell erősítenünk az ellenőrzéseket. Valamennyi migránst, ahogyan mondtam, most már azonosítanak. Volt egy másik felvetés, hogy Európa szabályokat, kötelezettséget ró ránk, amelyekkel nem értünk egyet. Nem, ez nem igaz. Az Európai Bizottság javaslatokat tesz arra, hogy megreformálja menekültügyi szabályokat. Azonban a tagállamokon múlik a döntés, hogy döntsenek most együtt az Európai Parlamenttel közösen. Ez a jelenlegi helyzet. Gomes asszony felvetette a kíséret nélküli kiskorúak kérdését. Erről már beszéltem az elején is, hogy a javaslat megerősíti azt a különleges eljárást, illetve különleges eljárási garanciákat, amelyek a kiszolgáltatott személyekre vonatkoznak, és a gyermek mindenek felett álló érdeke a továbbiakban is a fő szempontunk lesz. Különleges eljárások, mint például a FER gyorsított eljárások, ezeket csak azokra kísérő nélküli illetve a kísérő nélküli kiskorúakra csupán korlátozott és indokolt helyzetben alkalmazható. A javaslatunk pedig a befogadási feltételekről arra törekszik, hogy a továbbutazás megakadályozza, a másodlagos mozgás vagy továbbutazást, illetve az eltéréseket, a nemzeti rendszerek közötti eltéréseket csökkentse. Egyetértek Fajon asszonynal, igen, más üléseken is elmondtam már itt a parlamentben, igen, ambiciózusabbnak kellene lennünk a kiskorúak érdekében is, és különösen a kísérő nélküli kiskorúak érdekében. Nagyon-nagyon gyümölcsöző eszmecserét tartottunk novemberben az eltűnt gyermekek témájában Máltán. Ön is ott volt, tudom. Azon dolgozunk, hogy nyomon kövessük ezeket a konferenciákat annak érdekében, hogy olyan intézkedéseket azonosíthassunk, amelyekkel a tagállamok jobban tudják kezelni az egyre növekvő kiskorú migráns áramlatokat. Aztán, ami az áthelyezést illeti, eh, nem tudom erre vék alá rejteni csalódottságomat az eredményekkel kapcsolatban. Az volt a célunk, hogy eh, 150 ezerre emeljük az áthelyezett migránsok számát, azonban pozitív jelek ugyan érkeztek a tagállamoktól, de az áthelyezést meg kell valósítani. A tagállamoknak teljesíteniük kell a kötelezettségvállalásaikat, ugyanis a döntést egy évvel ezelőtt, illetve másfél évvel ezelőtt Luxemburgban a tagállamok közösen hozták. Most tehát ezt végre kell hajtani minden migráns, aki Olaszországban és Görögországban áthelyezésre jogosult, szeptemberig őket át kell helyezni, és meg kell nézni szeptemberben, hogy valamennyi tagállam teljesítette az ezzel kapcsolatos feladatait. Egy cseh parlamenti, nemzeti parlamenti képviselő tett fel kérdést az ideiglenes védelemről. Nem azt javasoltuk, hogy ezt hogy nem azért javasoltuk a végrehajtást, mert eh, össze akarjuk keverni a valódi menekülteket és az irreguláris migránsokat. A megközelítésünk az, hogy csak azoknak kínáljunk védelmet, akik valóban menekültek. Ez a legfontosabb feladata a hotspotoknak, ugyanis azok, akik eh, korábban lépték át a határokat, az égei tengeren keresztül ők eh, potenciális politikai menekültek, azonban azok, akik eh, veszélyeztetik az életüket, általában irreguláris migránsok nagy részt, tehát az ő esetüket ott a helyszínen kell megoldani és mérlegelni hogy eddig mit tettünk, bár egyenlőre még nem tartunk ott, ahol kellene lennünk, előrelépés történt, a ellenőrzésünk alatt tartjuk a helyzetet, de valamennyi tagállamnak rá kell jönni arra, hogy ez az ő felelőssége is. Nagyon könnyű nyilván bírálni Brüsszelt. De mindannyian itt vagyunk Brüsszelben. És mindannyian ugyanennek az európai rendszernek vagyunk a részei. Ez a politikai pártok közötti olyan mutogatás, ezt azonnal abba kell hagyni. Vagy együtt fogunk előre lépni, vagy pedig mindannyian együtt leszünk felelősek azért, hogyha valaki veszélyezteti vagy kétségbe vonja az európai projektet. Ugyanis ez a feladatunk, a kötelességünk, hogy fenntartsuk és megőrizzük az Európai Uniós értékeket, elveket, ugyanakkor szakpolitikákat is, amelyeket e jelenség kezelésére alakítottunk ki amelyről nagyon sokan azt gondolták, hogy az európai válság lesz az, amely veszélyezteti az európai projektet, de ez valójában a menekült válság, ugyanis ez közvetlenül kapcsolódik az európai projektnek az alapelveihez. Köszönöm szépen. Thank you very much. köszönöm szépen, Dimitris. Úgy gondolom, hogy nagyon jól összefoglalta, és köszönöm, hogy kitért a felvetett kérdésekre. Az időnk nagyon rövid, Carmelo, az lenne a feladata, hogy az elnökség álláspontját képviselje, nem feltétlenül minden kérdésre külön válaszoljon, hanem néhány fontos észrevételt tegyen. Megpróbálom, köszönöm szépen, megpróbálom összefoglalni mondani valómat. Szerintem a tagállamoknak el kell fogadniuk azt, hogy a migráció egy kihívás valamennyi tagállam számára tehát közös kihívásunk. Az az élés, érzésem, hogy az elmúlt hónapokban túljutottunk ezen a szakaszon, és de továbbra is kérdőjelek vannak, és meg kell állapodnunk, egyet kell értenünk, ahogy már elgondolta, hogy minden tagállamnak ki kell vennie a részét a felelősségből és a tehervállalásból, hogy a migrációval szembenézzen. Ez egész Európai Unió számára feladat, nem csak egyes tagállamok számára, és nem lehet válogatni, hogy mikor és hol fogadjuk el a felelősségünket. Ezt együtt kell meglépnünk, ez szerintem az egyik alaptétel ahhoz, hogy kezelhető legyen a migráció belső szempontból is, de külső aspektusai tekintve is úgy gondolom, hogy napjainkban különböző véleményünk, elképzelésünk van, ez is szimptomatikus, és ezek is mutatja, hogy milyen nehézségekkel küzdünk magában a tanácsban is. Van, ahol ez kicsit színesebben jön ki észrevételekben és érdekben, hogy a biztos úr éppen ezekre reagált. De ezek azok a nehézségek, amelyek vannak, és ezért kértem én a bevezetőmben is, hogy nem csak mi elnökségként tegyük meg a tőlünk telhetőt, ami ehhez szükséges, hanem azt is, hogy a hangsúlyoztam, hogy az eredmények nem csak az elnökségtől függnek, hanem valamennyi tagállam közleműködésétől. Szolidaritás. A szolidaritás az egy kulcs szó, azonban ezt gyakorlatba is át kell ölteni. A szolidaritás nem lehet alakárt, ahogy ezt valaki már itt kimondta, és egyet kell értenünk abban, hogy meg kell mutatnunk a szolidaritást, és nem szeretnék jelzőket tenni a szolidaritással, Nem a hatékony és egyéb szolidaritásról, hanem szolidaritást kell mutatni. A kérdésem az az, hogy hogyan tudjuk elfogadni azt, hogy a szolidaritás önkéntes legyen, hogyha el kell fogadnunk azt, hogy ezt együtt kell tenni. Zsan úr említette, hogy ambiciózusabbnak kellene lenni. Talán igen, de kérdésem az az, hogy hogyan lehetünk ambiciózusabbak, ha az, ami most előterjesztésre került, már ebben sem tudunk konszenzust elérni, vagy nehezen, akkor képzeljük csak el, hogy hogyan lehetne konszenzusra jutni, hogyha még ambiciózusabbak lennénk a javaslatainkat illetően. Természetesen egyetértek a biztos úrral abban, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak és a különleges igényeket mutató személyeknek, ahogy ezt Gomez asszony is mondta, külön figyelmet kell, hogy kapjanak. Biztosítom, hogy az elnökség ezekkel a kérdésekkel külön kiemelten foglalkozik, ezek kulcselemek, legalábbis a jelenlegi vita alatt álló javaslatban ez prioritásként jelenik meg. Tehát a kísérlet nélküli korúak és a sérülékeny személyek. Vannak egyéb kérdések is, de ezeken továbbra is dolgozni fogunk. Annak érdekében is, hogy például elérjük, hogy a, a gyakorlatok is egységesüljenek. Ami pedig az áthelyezési mechanizmust illeti, azt gondolom, hogy ez az egyik olyan kérdés, amivel kapcsolatban figyelnek minket az emberek, hogy szavahihetők vagyunk-e, amikor valamiről döntést hozunk, és aztán a végén meg nem hajtjuk végre. 2015-ben eldöntöttük az áthelyezést 160 ezer főre vonatkozóan. Körülbelül 12 ezer került ebből a 160 ezerre áttelepítésre. Minden egyes tagállamot támogatunk abban, hogy a vállalásait teljesítse. Minden egyes tagállam 2015-ben vállalt valamit, és mi elnökségként a bizottsággal együtt emlékeztetjük ezeket a tagállamokat arra, hogy még mindig nem kezdték el, vagy nagyon lassan kezdték el ezt a, az áttelepítést Görögországból, illetve Olaszországból, és hogy ezt fel kellene, fel kell gyorsítani. Ami pedig a másodlagos mozgásokat illeti, ez is egy olyan téma, ami jelenleg, amiről vita folyik, hogy csökkenteni kell, a, illetve korlátozni kell azt, hogy az embereknek másodlagos mozgási lehetőségük legyen. Ez számos javaslatban szerepel, illetve vannak ilyen javaslatok, amiket az elnökség kezel. Engedje meg, elnök úr, hogy azzal zárjam, hogy milyen kihívások előtt állunk. Egyszerűen végtelen a kihívások sora, foglalkoznunk kell a származási országgal, a tranzitország kérdésével. Gomez asszony említette Líbiát is, ami természetesen ugyancsak kiemelt helyen szerepel a jelenlegi Európai Tanács ülésen február 3-án, ami Máltán volt volt egy nyilatkozat is a kormányfők és miniszterelnökök részéről. A számok azt mutatják, hogyha csak a múlt évet veszük figyelembe, 108.100 migráns érkezett csak Líbián keresztül. de hát Líbiának mindenképpen kiemelt helyet kell, hogy kapjon a fellépésünkben, és segítenünk kell Líbiát abban, hogy egy működő állammá váljon ismételten. Igenis vannak kihívásaink a tekintetben, hogy a külső határainkat védjük. Itten történt javulás a külső határaink védelme tekintetében, de ehhez hasonlóan oda kell figyelnünk a belső migrációs aspektusokra is, és ez az, ahol ö, nem tudunk megfelelni. A, az áttelepítés egy belső e, elem, és vannak egyéb belső ügyek is, amiknél egyenlőre kudarcot vallottunk. Tehát végezetül pedig a szolidaritás és a Dublini rendszer megreformálása, ezek azok a fő témák, amelyeket meg kell vitatnunk, és nem egy egyszerű vita ez, csak hogy tájékoztassam önöket, január, idén januárban bilaterális tárgyalásokat folytattunk a tagállamokkal, éppen azért, hogy minden egyes tagállammal pontosítsuk ezeket a témákat, és javítsunk azon a dokumentumon, amelyet a szlovák elnökség terjesztett elő a saját elnöksége alatt. Természetesen van számos olyan kérdés, amire most nem tudok időhiányában kitérni, nem tudok a részletekbe menni. De ezek azok a fő kérdések, amikkel együtt kell foglalkoznunk, és remélhetőleg kompromisszumot fogunk elérni az elnökség végére. Elnök, köszönöm szépen, és csak annyit szeretnék mondani, hogy néhányan Málta egy olyan ország, amelyik érti a szolidaritás szó értelmét, és hogy ezt a biztos úr is mondta, több nyomást, nagyobb nyomás alatt van, mint az európai államok többsége. És akkor most a második ülés szakaszunk következik. Ez a, és szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, illetve a biztos úrnak a hozzá szólásaikhoz Egészséges vita folyik egyébként a LIBE szakbizottságban is, de ne tévedjünk, a LIBE képviselők is itt vannak, és nyitottak a vitára, és mások is említették ezt, tehát a, és a tagállamok a realitásait is jól ismerjük. Ebben a szellemben örömmel kérem meg Cecilia Wikströmöt, aki a Dublini dosszéval foglalkozik, hogy vegye át a, az elnökséglést, és foglalkozzon az újraelosztás nagyon fontos kérdésével, és akkor vezesse ezt a következő nagyon fontos vitát. colleagues, will be starting right away. Kedves kollégák, mindjárt kezdünk, úgyhogy ne menjenek most már sehová. Dear colleagues, please be seated so that we can start. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy megkezdessük a vita második szakaszát. Van egy terem, ahol hallgathatják a szülésünket. Technikai szempontból szeretném önöket erről tájékoztatni. ASPA G1-es terem azok számára, akik nem kaptak itt helyet Na de akkor folytassuk, és számomra is nagy öröm az, hogy ilyen sokukat üdvözöltem itt ezen a parlament közé szakbizottsági ülésen a közös európai menekültügyi rendszerről. Amint tudják, a Dublini rendelet felülvizsgálata sarokköve ennek a reformnak, és a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament képviselőjének eszmecseréje nagyon fontos ebben a tekintetben fontos, hogy most végre jól és helyesen oldjuk meg ezt. A korábbi reformra 2015-ben került sor, tehát nem régen volt, de most jó lenne, hogyha végre jól csinálnánk. Mivel a 2015-ös események egyetemben megmutatták, hogy a Dublini rendelet reformra, felülvizsgálatra szorul. Miért is? Hát azért, mert egész egyszerűen elbukott, összeomlott ez a rendszer. És figyelembe kell venni azt is, amit már az előző szakaszban sokan említettek, ez pedig az, hogy erősíteni kell a polgárokban a bizalmat a menekültügyi rendszer felé, és a nemzetközi védelemért fordulók számára is bizalmat kell építenünk, és valamennyi tagállam bizalmára szükség van. Ehhez gyors eljárásokra van szükség, amelyek közös felelősségen alapulnak, és olyan szabályokra, amelyek mindenkire érvényesek, és amelyeket be is tudunk tartatni, és végre is tudunk hajtani. A saját jelentésemben a Dublini felülvizsgálatról az indoklásban elmondtam, az Európai Unió jelenleg keresztút elé érkezett. Tehát most jól kell csinálnunk, nem egész egyszerűen újra egy újabb intézményközi megállapodásra van szükség, hanem egy teljesen más megközelítésre, egy új alapra kreatívan, innovatívan kell itt eljárnunk. Nem elég, hogyha további felhigított kompromisszumokra támaszkodunk, meg kell oldanunk ezt a problémát. A jövőben eh, véget kell vetnünk ennek. Megpróbáltuk ezt az irányt, elbukott ez a korábbi rendszer, és hát nem akarom most megismételni azt, amit már sokaktól hallhattunk a, a 160 ezer ember letelepítése, átvétele az oroszoktól görögök, tehát ez nem sikeresen működött. Ez egy adhok válság mechanizmus volt, de most jelenleg tényleg rendesen meg kell ezt csinálnunk. És hát várom, hogy önök is hozzászóljanak ez a rendszer ez, hogy mit várnak a Dublini rendszer reformjától, annak érdekében, hogy gyorsan meg lehessen állapítani, hogy mely tagállam az első kérem helye szerinti felelős tagállam, és hogyan tudunk gyors hozzáférést biztosítani az igazságos és hatékony új menekültügyi rendszerhez és itt működőképes letelepítési rendszerre van szükségünk, annak érdekében, hogy valamennyi tagállam megfelelően reagálni tudjon a válsághelyzetekre. Az jelentésemben elolvashatják a javaslataimat arra nézve, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, de hát jelenleg még csak az elején állunk ennek a folyamatnak, és valamennyi frakció eh, képviselői időt kaptak arra, hogy módosítókkal dolgozzanak ki, ezeket figyelembe veszük, és az önök mai észrevételét is nagyban üdvözöljük, és szeretnénk, ha iránymutatást, befolyást jelentenének erre a reform folyamatra, és meggyőződésem, hogy ennek a kihívásra csak akkor tudunk eleget tenni, hogyha megerősítjük az együttműködésünket. Épp ideje, hogy az árkokból előbukkanjunk, és a nehéz helyzeteket úgy kell értékelnünk, hogy ezek olyan helyzetek, ahol minden tagállamnak ki kell venni a részét a felelősségből. A vita vonatkozásában pedig szeretném emlékeztetni önöket arra, amit Morales úr már elmondott, a következő lesz az eljárás. Egymás váltja majd két nemzeti parlamenti képviselő, majd egy Európa parlamenti képviselő. Egészen addig, amíg a hozzászólók listájának végére nem érünk azok a képviselők, akik szólni kívánnak, kérjük, hogy jelezzék ezt minél gyorsabban, és töltsék ki az űrlapot, amelyet átadhatnak a teremszolgáknak, akik ide a pódiumra hozzák majd nekünk. És akkor összeállítjuk az űrlapok alapján a felszólalási rendet, méghozzá a beérkező kérelmek sorrendjében az európai parlamenti képviselők pedig ahogy szokták kézfelemeléssel jelezhetik, hogyha szólni kívánnak. Annak fényében, hogy lehet, hogy sokan kívánnak szót kapni, lehet, hogy korlátoznom kell hozzászólási időt annak érdekében, hogy a listán szereplő valamennyi képviselő szólhasson. Megközelítőleg két percet fognak kapni a képviselők, de ezt majd a későbbiekben pontosan meghatározzuk. És mielőtt elkezdenénk a vitát, megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a, a szakértelmemet ezen a téren, hiszen már két jelentést is előkészítettem ezen a téren. Sophie Magenis fog először szót kapni, aki az ENSZ menekültügyi főbiztosságának képviseletében van itt körünkben. Ő elsősorban arról fog beszélni, hogy hogyan lehet biztosítani a hozzáférést a menedékjoghoz, és hogyan lehet igazságosan elosztani a menekülteket, hogyan lehet újraépíteni a bizalmat, a partnerséget és a szolidaritást a jobb igazgatását a menekülti rendszernek. Ma Daphne Butei Paké, a menekültek és száműzöttek Európai Tanácsának képviseletében fog beszélni az áthelyezési válságmechanizmus keretében az automatikus rendszerről, de nem, mégiscsak úgy látom, hogy változott a hozzászólóknak, az előadóknak a személye, de mindenkit üdvözlünk. Először Sophie Maganis kapja meg 10 percben a szót. Köszönöm szépen, Vixem asszony, ezt a bevezetőt. Először szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is, amelyek képviseltetik magukat. Köszönöm az UNHCR nevében ezt a meghívást, köszönöm, hogy eljöhettem és itt szólhatok a közös európai menekültügyi rendszer harmadik reformjával kapcsolatban. Az Európai Parlament konkrétan Wikström asszony élen járt abban, hogy több szolidaritást érvényesítsen az európai menekültügyi rendszerben, különösen a Dublini rendszerben, és továbbra is fontos szerepet fogunk mi is, és ők is játszani az elkövetkező tárgyalások során. Wikström asszonyal is együtt kívánunk működni. A nemzeti parlamentek azonban szintén fontos szerepet játszanak, hiszen ők alakítják a nemzeti kormányok álláspontját, és ők biztosítják, hogy az uniós jogszabályokat betartsák nemzeti szinten. Ezt már az utóbbi időben nagyon-nagyon szükségesnek ítélték. Ma pedig a, ebben a szakaszban a belső menekültügyi rendszerre fogunk fókuszálni, a jelenleg eszmecserben túl sokszor a külső aspektusokra koncentráltunk, a migráció külső kezelésére, és nem koncentrálunk eléggé arra, hogy az EU-n belül hogyan is kellene, hogy működjön ez a menekültügyi rendszer, tehát ma erre fogunk koncentrálni. A rövid észrevételem során az UNHCR javaslataira is kitérek, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet újraépíteni a bizalmat partnerség, szolidaritás és jobb igazgatás által. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa eh, tavaly december 5-én javasolta ezeket itt Brüsszelben, felvázolta a kulcsfontosságú javaslatainkat, és a javaslataink alapját az is képezi, hogy megtapasztaltuk a Dublini rendszer hiányosságait. Ezzel kapcsolatban egy tanulmányt készítettünk a jelenlegi Dublini, Dublin 3 rendelet működéséről szólt ez a tanulmány a gyakorlatban, hogyan is működött ez, és hát mindenki tisztában van azzal, hogy a Dublin rendelet végrehajtása nagyon-nagyon sok hiányosságot mutat, és nem akarok statisztikákkal jönni, de 13.345 szemét mozgattak 2015-ben a Dublini rendszerben. Tehát egy olyan rendszerről beszélünk, ahol egyre több kérelmet küldenek a tagállamok egymáshoz, de kb. 10%-a ezeknek a kérelmeknek kerül megvalósításra. 2015-ben azt is láthattuk, hogy az úgynevezett szuverenitási záradékot is sokkal többször vették igénybe a nemzeti tagállamok, ahol maguk a tagállamok kívánták felülvizsgálni a menedékkérelmeket, és Németország 2016-ban ez az utat választotta. És itt sajnos több mint tízezer menekült továbbra sem került áthelyezés a Dublini rendszerben, hiába születtek meg a kérelmek, és szeretnénk, hogyha ezt a lelassítását a rendszernek megakadályoznánk. És aztán vannak konkrét javaslataink is, ezeknek a célja az, hogy egy olyan európai rendszert hozzunk létre, amely működőképes a menekültek és az európai polgárok számára. És itt nagyon konkrétan együttműködési javaslatokat dolgoztuk, és a közös elemezekben a szolidaritás, és az, hogy a 2015-ös tanulságokat levonjuk. Négy prioritási területet határoztunk meg, egy Európai Unió, amely határai kívül és belül is mindent megtesz azért, hogy legális, biztonságos migrációs utakat biztosítson. Tehát a harmadik országok hatékonyabb támogatása is ide tartozok, és annak a kidolgozása is hogyan lehet humanitárius, jogilag megfelelő utakat találni a bevándorlásra és ezen kívül pedig a vészhelyzetekre is jobban elő kell készülnünk. Itt egy jól igazgatott közös menekültügyi rendszerre van szükség, amely, és a javaslatunk arra, erre is koncentrál, negyedsorban pedig arra, hogy hogyan lehet a menekülteket integrálni az európai közösségbe. Először a harmadik javaslatunkra koncentrálnék, ez a szolidaritás építése egy jól igazgatott közös menekültügyi rendszerben Európában, és a kiinduló pont az, az, hogy egy valóban közös egészetes rendszert hozzunk létre annak érdekében, hogy minden érkezőt regisztráljunk és megfelelő eljárásban részesítsük. Aki kiogosultak, menekült ugye eljárása minél gyorsabban kapják meg a lehetőséget, és ez úgy gondolom a bizalmat is építeni mind a polgárok, mind a menekültek körében hiszen az, hogy regisztrációs ellenőrzés nélkül mozogtak migránsok, ez mindenki számára bizalmatlanságot szült. Hallhattunk a hotspotok, a befogadó állomásokról, itt történt némi előrelépés azon a téren, hogy hogyan lehet regisztrálni a menekülteket, de ez még nem egy egységes közös eljárás. Aztán a bizottsági javaslatokkal is foglalkoztunk, ezek kapcsán viszont mi egy másik megközelítést javasoltunk különösen a Dublin rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban. Először is kötelező, elfogadhatatlansági eljárást szeretnénk bevezetni. Valamennyi tagállam számára ez kötelezővé tette, hogy egyáltalán elbírálja, elfogadható-e egy menedékjog iránti kérelem. Mert hát az első kérelem helye szerint a tagállamban kellene ezt meghatározni. Ez a bizottsági javaslatban is szerepelt, parlament is foglalkozott ezzel, de mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió területére be kellene engedni a menekülteket, és egyedileg át kellene bírálni az ő esetüket, és mi javaslatokat dolgoztunk ki a felgyorsított eljárásra a már létező ügynökségek égisze alatt. Mi úgy látjuk, hogy ez az elfogadhatatlansági eljárás, amelynek keretében általában visszaküldik a menekülteket egy harmadik biztonságos országba. Ez nem igazán jó módszer, és ez az is jelenti, hogy biztonságos harmadik országok legyenek az unió közelében, ahol vissza lehet téríteni ezeket a menekülteket. Fel kell építeni a megfelelő rendszert, eljárási rendszert, és a menekült eseteit addig és megfelelő módon fel kell dolgozni, és biztosítani kell, hogy azok, akik nemzetközi védelemre jogosultak, hozzájussanak ez, és azok, akik nem, azok az önkéntes visszatérésben vegyenek részt, vagy más módon e, térjenek vissza a harmadik országokba. És meg kell vizsgálnunk mindkét csoportnak a helyzetét. Aztán gyakorlati javaslatokat dolgoztunk az elosztási mechanizmus tekintetében, és azon tagállamok számára nagy nyomás e, nehezül. Hallhattuk azt, hogy az áthelyezési program nem igazán működött, a 160 ezer kérő esetében nem igazán működött, vannak javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban működtetni az áthelyezési programot. Nagyobb kötelezettségvállalás és együttműködés várunk a tagállamoktól és az ügynökségektől is, és amit még javasolnánk az az, hogy az áthelyezési programnak a határideje szeptemberben nagyon hamarosan le fog járni, és jó lenne, ha itt a jövőbe tekintenénk, és hogyha ezt a 160 ezer személyt nem tudjuk szeptemberig áttelepteni, akkor meg kell néznünk, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy a jövőben ez megoldódjon. Ezen kívül pedig a család egyesítést is prioritássá kell tenni. A jelenlegi javaslatok keretében a tagállamok ezt az elfogadhatósági eljárást még azelőtt végeznek el, hogy egyáltalán megállapítás nyerni, hogy valaki jogosult-e belépni az Európai Unióba, vagy sem. És az uniós, a török osztály közötti egyezményben sem szerepel az, hogy külön legyenek tekintete a család egyesítésre. Tehát az új javaslat pedig a korábbi biztosítékokat is megszüntetni arra vonatkozóan, hogy biztosítsák a családegyesítést. Fontos lenne a jelenlegi rendszer és a jövőbeli számára is, hogy ez a kérdés megoldódjon. 2015-ös adatok nem állnak rendelkezésre, de 2014-ben a Dublin kérelmek csak, csak 0,3%-a 2807 személy esetében alkalmazták a család egyesítési kérelmet. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy egyesítsük a családokat. Nem csak a sérülékeny családtagok, a nők és a gyermekek érdeket szolgálja ez, hanem a rendszer működőképessége szempontjából is fontos, hiszen a az illegális migrációs mozgások átterében nagyon sokszor a családegyesítés áll. Aztán hallhattuk azt is, hogy az elosztási mechanizmus hogyan kellene, kinézzenek a bizottság javaslatai alapján. Mi is dolgoztunk javaslatokat, ezek online elérhető. Mi mindenképpen prioritásként kezelnénk a család egyesítést és egy korrekciós mechanizmust is bevezetnénk abban az esetben, hogyha egy aránytalan sok migránst fogadó tagállamban egy bizonyos küszöbet elérnének. De azok a menedékkérők, akik esetében valóban indokolatlan a menekült státusz, az ő esetükben az érkezés az tag, érkezés tagállamban kell eljárni, és gyorsan meghatározni, hogy ki az, aki egyáltalán jogosult menekült státuszra, és ki nem. Tudjuk, hogy ez egy nehéz helyzet, hiszen jelenleg nincsen kölcsönös elismerés a menekült jogstátusz esetében. A jelenlegi áthelyezési rendszerben Olaszországból, Görögországból nagyon sok menekültet áthelyeznek más országokba, és ott megismétlik újra a menekültügyi eljárást, és szívesen szólnék erről még részletesebben, de végül csak szeretnék sürgősen felszólítani arra, hogy segítsük a kísérő nélkül érkező kiskorúakat, az áthelyezési mechanizmus elsősorban rájuk kellene, hogy fókuszáljon, de azt látjuk, hogy adhok módon működik ez, sőt hosszú távon sem az történik, aminek történnie kellene. Az áthelyezési program nem a legsérülékenyebbre koncentrál. Mi is itt javaslatokat dolgoztunk ki. Decemberben Genfen elfogadásra került egy javaslat, és várjuk, hogy az Európai Uniós partnerekkel végre elérjük azt, hogy előtérbe kerüljön a gyermekek sorsa. Nem mindig kerül be egy fiatal a menekültügyi rendszerbe, de és ha bekerül, nem biztos, hogy az ő éreket képviselik, legyen az akár egyesítés, vagy nemzetközi védelmez való hozzáférés. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now it's high time for... Köszönöm szépen. Most pedig Krisz Holt urat fogjuk szólítani. Elnézést kérek, hogy nem jól mondtam a nevét. Tehát évek óta ismerjük egymást, és mégis úgy látszik, hogy meglepődtem. Köszönöm szépen, köszönöm Wikström asszony, köszönöm ennek az esemény szervezőinek, hogy meghívtak minket. Én az Equit Ekrét képviselem, amely a menekültek és száműzöttek tanácsa. Egy civil szervezeti hálózat vagyunk, tulajdonképpen 38 európai országban tevékenykedünk, illetve onnan érkeztek tagjaink, nem csak Európai Uniós tagországokból. Ez a kérdés a menedékhez való hozzáférés, illetve a tisztességes elosztás, ez nagyon vitatott kérdés, nagyon sok vitát eredményez, ezért azt gondolom, hogy ha valami akkor a 2015-ös, 2016-os események azt mutatták, és talán egy picit kevésbé leszek eh, politikailag korrekt, de ez azt mutatta, hogy a Dublini rendszer nem működött és megint csak azt mutatta, hogy milyen strukturális hibák vannak a rendszerben, ezért alapvető reformra van szükség a rendszer tekintetében, sőt át kell gondolni egyáltalán azokat a premisszákat, amelyeken a rendszer alapul. Ebben a tekintetben ezért egy kicsit csalódottak vagyunk, hogy nem eléggé ambiciózus a bizottság javaslata. Úgy gondoljuk, hogy a alapelveket, a Dublini rendszer mögött meghúzott alapelveket át kell gondolni. Olyan rendszerről van szó ugyanis, amely az elrettentés és a szankció eh, rendszerével működik, és mi nem értünk ezzel egyet. e-panel céljaiból szeretnék két konkrét kérdésre összpontosítani, amelyekkel már e, érintőlegesen Szofi is foglalkozott, de talán egy kicsit e, egyéb aspektusokat is szeretnék felvetni. Ez a bizottság azon javaslata, amely arra vonatkozik, hogy ki kell zárni azokat a kérelmezőket, akik biztonságos országból érkeznek, vagy akik a közrendre veszélyt jelenthetnek, ez a Dublin rendszerből származó megfogalmazás, amely a 335-ös cikkében szerepel a javaslatnak, végezetül pedig a korrekciós elosztási mechanizmusról is szeretnék szólni néhány szót, hogy milyen problémák, milyen hibák szerepelnek ebben. Elfelejtettem elmondani, hogy természetesen jelentős mértékben elemeztük ezt a javaslatot, nagyon részletes ajánlásokat fogalmaztunk meg a megszövegezés módosítására vonatkozóan. Sajnos ebbe most nem tudok részletesen belemenni. Azonban szeretnék néhány elemet kiemelni ebből. Először is tehát a 3.3-as cikkkel foglalkoznék. A 3.3-as cikk értelmében mielőtt az illetékes tagállam meghatározásával kapcsolatban először is el kell dönteni, hogy az első menedék első országában el kell dönteni, hogy eh, hogyan lehet eh, meghatározni a menekült státuszt egy közös európai listáról van szó. Ez pedig az az indoklás határozza meg, hogy nem lehet az elfogadhatatlan igényeknek megfelelni, ugyanis előfordulhat, hogy vannak olyan emberek, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, őket nem lehet elosztani a tagállamok között. Az első érkezés, első belépés tagállama, nagyon gyakran egyébként ez külső határon lévő tagállamról beszélünk, tehát ő lesz a felelős azért, hogy a kérelmet megvizsgálja. Úgy gondoljuk, hogy az ilyesfajta premissza problémát jelenthet úgy a védelem szempontjából, mint a hatékonyság és a szolidaritás szempontjából. Szofi már kimondta, hogy ez gyakorlatilag újabb bonyolultsággal gazdagítja ezt a rendszert. A Dublinnál például először a elfogadhatatlanság egy koncepciót kell alkalmazni. Ami a védelmi szempontot illeti, természetesen ez nagyon súlyos aggályt vet fel a családi élethez való jog tekintetében, ahogyan Szofi is rámutatott. Ez a az Európai Alapjogi Kartában is szerepel a családi élethez való jog. A bizottság javaslata ez megsértheti. Tehát hát az első belépés országa kötölös lenne a biztonságos ország első menedék szempontjából első ország koncepcióját, azonban a családra vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venniük. És mivel a biztonságos ország koncepciójának tényleges körét úgy határozták meg, hogy lejjebb vitték a küszöböt, amelynek következtében egy harmadik országot biztonságosnak lehet tekinteni, a menekültügyi eljárása vonatkozó rendelreformjában. reformjában. Attól tartunk, hogy nagyon sok menedékkérő, aki a külső határokra érkezik, nem tud majd a családtagjaival újra egyesülni, akik már ott vannak az Európai Uniós tagállamokban. Tehát ezt a cselekvési terv részeként javasolták, amelyet a bizottság és Görögország állított össze, hogy felgyorsítsa az Európai Uniós intézkedések végrehajtását. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés nagy mértékben alássa a szolidaritást is, sőt, a szolidaritás fokozása a tagállamok között, ez lenne az egyik fő célja az új reformnak és a biztonságos ország koncepciója tagállamok számára kötelező lesz, az alkalmazás küszöbét azonban lejjebb vitték, ezért a külső határokon található tagországok esetében tulajdonképpen egy újabb fontos változás épül be a bizottság javaslatába, ez pedig az a tény, hogy a felelősségvállalás egy menedékkérőre vonatkozó felelősség tulajdonképpen örökké tart, tehát ez a felelősség most már nem szűnik meg a menedékkérelem megvizsgálására vonatkozó felelősség, hogyha egy tagállamot az adott menekültért felelősnek tekintenek. A jelenlegi rendelet értelmében a felelősség megszűnik bizonyos idő elteltével, vagy akkor, ha a menedékkérő elhagyja az adott tagállam területét több mint három hónapra ez már kikerült a szövegből. És azt gondoljuk, hogy ez nek visszás hatásai is lehetnek, ugyanis a tagállamok, főként a külső határon található tagállamok lesznek felelősek azok ezekért az esetekért is, és természetesen a, ezen személyek visszaküldéséért is felelősek, hogyha nem jogosultak nemzetközi védelemre. Ezért azt gondoljuk, hogy ennek visszás hatása is lehetnek, ugyanis végül ez ösztönző lehet ezen tagállamok számára, hogy a azon kötelezettségüknek ne feleljenek meg, hogy teljes regisztrációt valósítsanak meg a menedékkérőkkel kapcsolatban érkezéskor, hogyha ezt ugyanis megteszik, akkor ezen menedékkérőkért örökké valóságig felelősek lesznek. Ezért a jelentéstevő Wikström asszony álláspontját támogatjuk a Dublini dossziéval kapcsolatban, hogy ez a javaslat kerüljön ki a szövegből, és egyszerűen térjenek vissza a jelenlegi szöveghez. Másodszorban pedig ez a korrektív elosztási rendszer, ezzel kapcsolatban a jelenlegi Dublini rendszer nagyon egyértelmű szolidaritási mechanizmust, illetve szolidaritási intézkedéseket támogat. Természetesen ez az egész rendszernek az egyik fő gyenge pontja. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban a szolidaritási mechanizmusokat be kell venni a rendeletbe, azonban azt is gondoljuk, hogy amit a bizottság letett az asztalra, igen szerény, és valószínűleg nem lesz kimondottan kielégítő nem fog valódi szolidaritást eredményezni. Nagyon gyorsan összefoglalnám, tehát az alkalmazandó rendszer azon tagállamoknak kedvezne, ahol aránytalan a menedékkérők száma, egy olyan referenciarendszeren alapul, amely a GDP-t és a lakosság számát egyaránt figyelembe veszi, és így ez alapján állapítja meg az elosztást a referencia eh, kvótának a 150%-ának elérésekor fog érvénybe lépni ez a rendszer. És ez pedig egy automatizált rendszer alapján fog működni a beérkezett kérelmek nyomon követésével, illetve az áttelepített menekültek számát is figyelembe veszi majd eh, Azonosítottunk számos hibát ebben, az egyik nagyon fontos szempont az, hogy a szolidaritási mechanizmus akkor érvénybe lép, és párhuzamosan működik a Dublini rendelet alkalmazásával. Tehát, hogyha egy tagállam aránytalanul nagy nyomást kell elszenvedjen, és a korrekciós elosztási rendszerre érvénybe lép, még így is át kell vennie embereket más tagállamoktól a szokásos Dublini kritériumok alapján, ez meg abszurd rendszer, mert egy olyan tagállamról beszélünk, amely haszna, haszonhoz jut, illetve előnyhöz jut a szolidaritási rendszer alkalmazásával, ugyanakkor viszont a hátsó ajtón pedig beküldenek hozzá embereket. Ezért aztán azt gondoljuk, hogy mindenképpen a Dublini, Dublini rendelet értelmében történő áttelepítésre való hivatkozás legyen a szövegben. Aztán a 150%-os küszöb véleményünk szerint eléggé önkényes, és egyáltalán nem logikus egy olyan rendszer szempontjából, amelynek az lenne a lényege, hogy enyhítést hozzon azon tagállamok számára, amelyek túl nagy nyomást szenvednek el. Úgyhogy az lenne az eredménye, hogy egyre több menedékkérő érkezik abban az ország, abban az országba, ebben az esetben a rendszer érvénybe lép. Azt gondoljuk, hogy 100%-os küszöb tökéletesen elegendő, nem kell 150%-nak lennie. Végezetül pedig attól is tartunk, hogy ez a korrekciós elosztási rendszer tulajdonképpen a szolidaritást igénylő tagállamoknak nem fog elegendő eh, enyhítést nyújtani. A cikk amely hivatkozott a közrendre való veszélyeztetésre, illetve a biztonságos harmadik ország elvének, illetve koncepciójának alkalmazása vélhetően azt eredményezi, hogy egyre több kérelmező lesz a szolidaritási mechanizmus alkalmazása érdekében, és ez pedig nagyon korlátozott enyhülést hoz majd az érintett tagállamok szempontjából. Végezetül pedig az is aggaszt minket, hogy a rendszer gyakorlatilag a menedékkérők többszörös áthelyezését eredményezi, ugyanis, eh, hogyha az elosztás szerinti országba átküldik ezeket a meg, eh, eh, menedékkérőket, az még nem a történet vége, ugyanis ott más kritériumok és érvénybe léphetnek az új reform alapján, ennek hogy a pénzügyi költségei is lesznek, késedelmet szenvedhet maga a menedékkérelmi eljárás szemben a reformnak annak a céljával, amely a kérelem gyors elbírálását szeretné eredményezni, azt hiszem, hogy már így is túléltem az időmet, úgyhogy akkor ennyi lenne. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ez a divat ma délelőtt, hogy mindenki túllépi a felszólalási időt. Köszönöm szépen, Krisz, ezeket a szavakat, ezt a bevezetést megnyitom most a lehetőséget arra, hogy felszólaljanak, azonban a tolmácsok csak 12.30-ig állnak rendelkezés, addig mindenképpen le kell zárnunk. Óriási a felszólalók listája. Kérem, hogy másfél percben szóljanak hozzá, hogyha megoldható. Mit gondolnak, meg tudjuk ezt így csinálni? Nos, nagyszerű. Először is szeretném megadni a szót Anastasia Christodopoulunak, aki a görög parlament harmadik alelnöke, illetve az Európa Tanács parlamenti közgyűlése görög delegációjának tagja. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én köszönöm ezt az alkalmat és lehetőséget, hogy véleményemet kifejtsem. Én Görögországból érkeztem, migrációs politikával foglalkoztam miniszterként 2015-ben. Mi éltük át a legnagyobb migrációs válságot, és egyben jogász is vagyok, és nagyon sok ilyen kérdéssel foglalkoztam, ami nemzetközi joggal kapcsolatos, illetve migrációval. Bevezetőként engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon nehéz időszak ez a nemzetközi jog szempontjából, mert amikor valaki valamiről szavaz, és amikor a dolgok jól mennek, akkor minden rendben van, de amikor ugyanezt egy konzervatívabb légkörben teszi, akkor az ember, akkor már egészen másképpen néznek ki a dolgok. Hivatkoznak itt jogszabályokra, nemzetközi egyezményekre, és amikor nehéz idők járnak, akkor a leszűkített rövid látókörű állami szempontok előtérbe kerülnek. Ezért nagyon figyelnek oda, hogy most milyen megállapodást vagy szerződést igyekszünk kidolgozni. Nagyon sokszor felvetődik, hogy szükség helyzet idéz elő bizonyos döntéseket, kivételek eh, születnek a jogszabályokban, és ez azt jelenti, hogy eh, eh, jogszabályokba ültetnek különböző helyzeteket. És a Genfi konvenció például, amely 1951-es megállapodás nem teszi lehetővé semmi módon sem, ennek a kikerülését. Tehát nincsenek benne kiskapuk. Ez a legfontosabb, amit figyelembe kell vennünk nemzeti parlamentként, vagy európai parlamentként egyaránt, hogyha előre akarunk lépni. A második dolog, amit ugyancsak eh, látnunk kell, hogy ott van a Dublin 3-as irányelvünk, meg van a Schengeni rendszer, de amikor megvizsgáljuk a nagy ö, migrációs áramlatokat, mint 2015-ben, ezek a szerződések, ezek az irányelvek egyszerűen képtelenek voltak megfelelően kezelni, illetve lehetetlen volt ezeket végrehajtani, mert az ember áradat, akik háború ellen menekültek, és úgy gondolták, hogy menekülniük kell, Egyszerűen lehetetlen volt ezeket a különböző rendelkezéseket végrehajtani. Tehát az történt 2015-ben, hogy mikor megpróbáltuk a Genfi Egyezményt alkalmazni, mert mindegyik ország, minden társadalom próbált szolidaritást mutatni, és humanitárius segítséget nyújtani a menekülő személyeknek, akik háború elől menekültek, de az összes egyéb megállapodás, mint a Genfi egy, egyezmény, amelyben vannak különböző kivételek, amelyek lehetővé tették, hogy, vagy ugyanúgy, mint a Dublin Schengeni egyezmény, ezek nem kerültek alkalmazásra a tekintettel a nagy létszámra, a, mert olyan nagy tömegek kértek vagy kerestek meredéket, hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen a rendszer túlterhelté vált. Tehát most már visszatekintve láthatjuk, hogy nagyon kevés történt konkrétan, és mindaz, amit most teszünk, most is csak a Dublinnak a megváltoztatásáról beszélünk, és egy még bonyolultabb rendszert gépezetet hoznánk létre, és nem tudom, hogy hogyan lenne, tudná ez megfelelni egy hasonlóan nagy volumenű menekült áradatnak. Két perce volt csak mondja a, az elnök, a hozzászóló viszont úgy értette, hogy 10 perce van. Két percben. Kérném, hogy egy percben fejezve azért jöttem ide, ha két percem van, akkor visszamegyek oda a sorokba, és a másik oldalról szólok hozzá. Elnök azt, hogy tudjuk, hogy ő minden egyes kollégájától veszi el a szót, hogyha most tovább beszél. Benne van a programban, két perc van, mondja az elnök asszony. 10 percről volt szó, 10 perc szerepel a programban, hogy 10 percen van. Igen, de mint említettem, miután az előző ülés elcsúszott, ezért rövidítenünk kell. Mikrofon nélküli közbeszólások a teremből, tolmácsok nem hallják. Elnök, kéri, próbáljuk meg. Adok még 5 percet, és akkor 4, 4 percet, és akkor ezzel. Rendben, köszönöm. Tehát ahogy mondtam, hogyha megvizsgáljuk, és azt mondjuk mondjuk egy, megint egy millió ember jönne más háborús övezetből, akkor ezek az irányelvek, ez a rendszer, amiről most beszélünk, amit most alakítanánk ki, amit meg szeretnénk javítani, új gépezetet létrehozni, és végrehajtanánk, megint nem kollégák, nekem az a véleményem, hogy valamennyien érezzük, hogy ez a légkör, amely létrejött nemzetközi szinten, ez oda vezetett, hogy Európaként harmonizálnunk kell, és mondhatjuk, hogy konzervatív erők, Donald Trump, Egyesült Államok, beszélt arról, hogy döntő lépéseket kell tenni az Egyesült Államok vonatkozásába, vagy a látogatóba érkezők esetében, hogy korlátokat kell építeni, az emberek közelebb vannak a határokhoz, az Európai Uniónak a határaihoz, itt viszont semmi nem történik, és amit most teszünk, az az, hogy egy rugalmas szolidaritásról beszélünk. Most vagy van szolidaritás, vagy nincs. Ez olyan, mint az emberiesség. Vagy van, vagy nincs. Nem lehet az, hogy eldöntöm, hogy egy kis szolidaritást tanúsítok, és ez része az Európai, Szerző, Európai Unió szerződésnek. Ez nem választás kérdése, ahogy ezt az új tagállamok gondolják. Ha van egy család, és van egy új tagja, akkor figyelme a hagyományokat, a törvényeket, a családi hagyományokat. Ez az emberiség története. Nem tudjuk megváltoztatni a történelmet. Ezeket ki kell mondani, nem csak politikai okok miatt, mert időnként szükségünk van a szavazatokra ilyen-olyan tagállamok a egyes politikai kérdések eh, vonatkozásában. Ezért nem mondjuk meg, hogy nagyon nagyot hibáznak és tönkreteszik Európát. Európában nem szabad, hogy rasszizmus, vagy xenofóbia, vagy nacionalizmus eh, létezzen. Világosak ellen, hogy szolidaritáshoz, a Genfegyezményhez, stb. ragaszkodunk. Nem akarunk egy európai Trumpot. Arra van szükségünk, hogy ragaszkodjunk a xenofóbia ellenes, rasszizmus ellenes álláspontjainkhoz. Tehát azt kérdezem, kollégák, gondolják-e, hogy tudunk-e egy közös európai eh, menekültügyi politikát kidolgozni? Szerintem igen. Azok a kérdések, amikről beszélünk, azoknak a menekültekre kell összpontosítaniuk. Ha ebből a szemszögből nézzük, akkor persze, hogy lesz közös politikák. Ha viszont csak magunkra gondolunk, és minden egyes ország saját érdekeire, ideológiai, gazdasági szükségleire, szociális problémáira gondol, történelmi hagyományaira, akkor nyilvánvalóan nem lesz közös politika. És ez azt jelenti, hogy nincs politikánk, szerződésünk, és hogyha az, akkor pontosan az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt. Tehát mindig is a menekültekre kell összpontosítani, azok kell, hogy a középpontban álljanak, akkor majd lesz közös politikánk, mert a politikának a célja, a, a középpontjában maguk a menekültek állnak. E, tehát ezek a kulcskérdések, amiket az Európai Parlamentnek szem előtt kell tartania folyamatosan, amikor 2015-ről beszéltünk, a humanitárius vízumok, a biztonságos korridor, egy millió ember jött be Európába, de nagyon sokan elveszítették az életüket a földközi tengeren való átkelésben. És ez nem csak egy történelmi baleset, ezt nem feledhetjük el. Tehát arra kell gondolnunk, hogy biztonságos folyosók legyenek Európa felé, és biztosítsuk azt, hogy a döntéseket, amelyeket meghozunk, azokat végre is hajtsuk, és az embereknek jogot adjunk arra, hogy az első országba, ahova belépnek, ott menedéket kapjanak, mert aki azt mondja, hogy Törökország biztonságos ország, hát az egyszerűen abszurd. Milyen biztonságos harmadik ország? jártak már, hogy Törökország ellen hány ügy van az Európai Emberjogi Bíróságon. De hát, az a kérdés, de hát ez egy jogi kérdés, nagyon fontos dolog. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk, és ezeket a kérdéseket bíróság elé vigyük Európában, és megvizsgál, megvitassuk azt, hogy Törökország valóban biztonságos harmadik ország-e. Ezért nagyon fontos, hogy majd amikor eh, a történelem megítél bennünket, akkor egy általános elnök mondja, köszönöm szépen, és most pedig román képviselőasszonynak adom meg a szót, képviselő úrnak. Tisztelt elnök asszony, anyanyelvemen fogok hozzászólni. Romániát mondból mondtam. Mrs. Benke, a Benke asszony Romániából. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió kihívással áll szemben, nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott módon kezeljük ezt, és elkerüljük a szociális válságot nagyon sok uniós tagállamban. A szolidaritásra nagyon nagy szükség van, és segíteni kell azokat, akik háború elől menekülnek, nehéz helyzetben van, el kell hagyni hazájukat. Én magam is anya vagyok, és megértem, hogy nem könnyű elhagyni valakinek a hazáját, az otthonát, és veszélyekkel szembenézni. Szolidaritás tekintetében, különösen a kisgyerekes családoknak lehetőséget kívánni addig, amíg visszatértek térni saját országukban, ez egy alapkérdés, is. Ugyanakkor egyértelműen szét kell választani azokat, akiknek valóban menedékre van szükségük, és az más bevándorlókra nagyon sok olyan, akik a migrációnak részesei, azok nem háború elől menekülnek, és az is lehetséges, hogy a migráció közé olyanok is keverednek, akik extremista szélsőséges nézeteket képviselnek. Fenntartható megoldásra van szüksége, nemzeti biztonságot kell a nemzeti határokon biztosítani. Fontos azt is látni, hogy a menekülők és a menedéket kérők problémát jelentenek a befogadó országokban. Sokan nem tekintik végleges a terület országot azt, ahová megérkeznek és természetesen mindenféle hatékony áthelyezési programot a tagállamok szabad akaratára kell bízni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Hunádia Ernst kollégám következik az Európai Parlamentből. Én a saját anyanyelvemen szólok, köszönöm szépen. Köszönjük a hozzászólásokat, az alapvető hozzászólásokat, hiszen alapvető kérdésekről beszélünk itt, és komoly vitát kell róluk folytatni. Mit is értünk például a szolidatás alatt? Önkéntes szolidatás egyfelől, ugye, másfelől pedig a regionális alapok struktúrája is ott van, ez nehéz össze illeszteni. A szövetes két irányú kell, hogy legyen egyfelől azok felé, akiket nagyban érint a migrációs áramlás, akik a frontvonalban vannak, másfelől viszont a szolidaritás a menekültek felé is kell, hogy szóljon. Ez az a két pont, amiről beszélnünk kell, minden más úgy gondolom, hogy teljesen értelmetlen lenne. Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Először is az elfogadhatósági eljárás, tehát hogy egy menedékjog iránti kérelem elfogadható -e vagy sem. Itt erről hallhattuk meg különösen az EKRE képviselőit, de azt gondolom, hogy ez többlet munkát jelent azon tagállamok számára, ahol elősz, elsőként nagy tömegben megjelennek a menekültek. Nekik először ezt az elfogadhatósági kontrollt el kell végezni, aztán az elosztási rendszert is működtetniük kell. Tehát én azt gondolom, hogy az elfogadhatósági vizsgálat vagy eljárás ez többlet munkát jelent azon tagállamok számára, ahova elsősorban érkeznek a menekültek, menedékkérők. És a kérdésem az előadókhoz, hogy mennyire vág ez össze a Genfi Egyezménye más egyezményekkel, hogyha itt gyorsított eljárásokat vezetünk be. Ez egyáltalán összeegyeztethető-e vagy sem. Aztán az automatizált elosztási rendszer. Egy ilyen automatizált elosztási rendszer eh, mennyiben zárja ki a másodlagos migrációs mozgásokat? Nem arra van szó, hogy ez által jön létre a a másodlagos eh, mozgás, hiszen nem veszik figyelembe az egyes menekültek szempontjait. Köszönjük szépen, Kornélia! Most pedig Varviciótis képviselő úr Görögországból kap szót. Köszönöm szépen. Amit ma Európában tapasztalunk, ez a rasszizmus és a xenofóbia új hulláma, és nagyon komoly következményei vannak ennek. Három okot lehet itt elsősorban azonosítani egyfelől úgy gondolom, hogy a menekültügyi eljárás során igencsak inkompetensnek bizonyult Európa. Még mindig a Dublini rendszer mérvadó, ahol először is meg kell vizsgálni a menedékjog iránti kérelmet, anélkül, hogy automatizált szolidatos mechanizmus egészíteni ezt ki, amely lehetővé tenni, hogy közösen végezzük el ezt a munkát, és közösen vállaljunk felelősséget a menekültügyi eljárásokért. Aztán a második ok. Az európai polgárok úgy érzik, hogy agasztó a biztonság helyzete. Ez is kapcsolódik a menekültügyhöz nem szabad elfeltenünk ugyanakkor, hogy a külső határai az Európai Uniónak nem nyitott határok. Nem nyitottuk meg a külső határokat mindenki előtt, aki egyszerűen szeretne besétálni Európába. Az európai polgárok mégis úgy érzik, hogy fenyegetve vannak, nem érzik biztonságban magukat, és ez vezet aztán a rasszista xenofób megnyilvánulásokhoz. És végül a harmadikok, amiről szintén nem feledkezhetünk meg, nem átláthatóan használjuk fel a forrásokat. 2014-ig mi, mint frontország egyáltalán nem jutottunk hozzá további forrásokhoz, hogy a kérelmek óriási számát fel tudjuk dolgozni. Most már több millió eurót különítettek el a, az olaszok és a görögök támogatására, vagy más tagállamok számára, akik frontvonalban vannak, és az Európai Bizottság, az illetékes intézmények, akik részt vesznek a menekültügyi problémák megoldásában, például a menekültügyi főbiztos, hát nekik ezt meg kell érzni, hogy ezt hogy kellene, hogy elosznak. Következő hozzászól, én nem fogok szólni. Nem fogok a szolidaritásról beszélni, hiszen a szolidaritás alapját az a szabályok betartása és végrehajtása jelentő. Nyitott, nyílt titok az, hogy néhány sengeli tagállam éveken keresztül figyelmen kívül hagyták az aláírt szabályokat. Most inkább a Dublini mechanizmusról szeretnék beszélni. Litvánia támogatja a mechanizmus végrehajtását. Hiszen sok-sok értékes javaslat született, de ugyanakkor mi ezt a korrekciós mechanizmus, tehát az automatizást, újraelosztási mechanizmus nem fogjuk támogatni. Nem gondoljuk, hogy ezt automatizálni kellene. Azt gondoljuk, hogy a független gondolkodás elvét kellene szem előtt tartani. ahogy haladunk előre, a bizottság úgy tűnik, hogy egyre több hatalmat kíván magához ragadni a tagállamoktól. Például ahol, van, ahol a bizottság már most is nagy hatalommal rendelkezik, például a letelepítési program tekintetében a bizottság jár el, és lesznek olyan szabályok is, amelyek alapján a regionális elosztást a bizottsági szinten fogják meghatározni, hogy egyik államból hány személyt telepítenek át egy másikba, arról a bizottság fog dönteni. Ezért Litvánia úgy gondolja, hogy a letelepítési rendszerbe, programba be kell vonni a tagállamokat, sőt, a tagállamoknak kellene a szerepet játszaniuk a tanácsnak. Ez sok időbe fog telni, de ugyanakkor a politikusok azért vannak, hogy ezt megoldják, bármilyen hosszú időben is kerüljen az, hogy döntést hozzanak. Köszönjük szépen, most pedig Diaz de Merre úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Szeretném ismertetni önökkel álláspontomat. Először is egy gondolatom lenne, jelen pillanatban egy jogalkotási reakciót olvashatunk, egy válsághelyzetre adott jogalkotási reakciót, ahogyan szokásos itt ebben a házban és a nemzeti parlamentekben, hogy jogalkotási reformokkal igyekszünk kezelni a válságokat. Jelen pillanatban hat rendeletről és egy irányelvről beszélünk. A rendeleteket kötelezően kell teljesíteni a tagállamoknak, nem kell átültetni azokat. Azt ajánlom önöknek, hogy olvassák el azt a jelentést, amelyet Valenciano asszony és én magam készítettem, ami igen széles körű támogatást kapott a külügyi szakbizottságban, itt az Európai Parlamentben. Tehát mennyiségileg tükrözi az Európai Parlament véleményét. Azok az elképzelések, amelyek ebben a szövegben szerepelnek, azt hiszem, hogy ismerősek lesznek önöknek, de a saját álláspontomat is egyértelműen meghatározni. Hogyha meg akarjuk változtatni, pozitívvá akarjuk változtatni a migrációról kialakult képet, ezek előnyös folyamatok. A menekülés, illetve a menedékjog egy egyértelmű jog, az 51-es Genfi Egyezményes 69-es jegyzőkönyvre utalnék. A szolidaritás európai és egyetemes érték. Semmiféle kategórikus kijelentés nincsen, ami egyenlővé teheti a terrorizmust, illetve a migrációt. Beszéljünk a paktumokról, a finanszírozásról, a szükséges határellenőrzésről és a garanciákról ami azok a garanciák, amelyek a menedékkérőknek vonatkoznak, szükségük van tolmácsra, szükségük van ügyvédre, és ezen segítségnyújtásnak ingyenesnek kell lennie. Illetve beszélünk ebben a szövegben az elosztásról és a visszaküldésről is. Kanadából érkezem, ott foglalkoztam, vizsgáltam az áttelepítés kultúráját, és ez a civil társadalom és a végrehajtó hatalom közötti ozmózis legjobb példája. From Poland. Köszönjük szépen, most pedig Kazinski képviselő úr Lengyelországból. Köszönöm szépen, lengyelül fogok szólni. Számos ügyel kapcsolatban szeretnék szólni, amelyek már említés nyertek. Először is kezdeném azzal a kérdéssel, amelyek a görög előadótól hallható. Azt látjuk, hogy hogy egyre rasszistább, xenofób hangokat hallunk. Mi, engem, én és mások is demokratikusan választott képviselők vagyunk, Trump urat is demokratikusan megválasztották. Görög előadótól azt is hallhattuk, hogy a terrorizmust nem a migránsok, a menekültek okozzák, de hát párizsi merényletek mögött olyanok állnak, akik részben menekülteként érkeztek Európába. Úgy tehetünk, mintha ez nem történt volna meg, de hát ezzel nem jutunk előrébb. Ilyen módon kívánjuk a szolidaritást gyakorolni? Hát nem hiszem. Aztán Románia is szót Jártam Romániában, beszéltem a román külügyminiszterrel, és ők is felkeresték a befogadó központokat, és úgy döntöttek, hogy majd ők is befogadnak menekülteket, de aztán azt látták, hogy a menekültek egész egyszerűen tovább mentek Németországba, és nem akartak Romániában maradni. Németországba sok tízezer ember, aki megérkezett, egyszerűen eltűnt regisztráció nélkül. Merkel asszony jelenleg is visszaküldi katonai gépekkel a az érkezők egy részét, mert túl veszélyesnek bizonyultak. Tehát most akkor hány menekültre sok? Egy vagy százmillió, hányan jönnek? Mindig lesznek menekültek. Ha 200 millió menekült érkezik utána, és tovább folytatjuk a befogadást, Lengyelország már több mint egy millió menekültet fogadott be Ukrajnából, és ők Lengyelországban is maradtak. De most máshol katonai gépekkel küldik vissza a menekülteket. Most pedig eh, cseh képviselő asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden az előttem szólóra reagálnék. Nagyon aggasztó volt számomra, hogy a korábbi hozzászólásomra a biztos úr nem is reagált, mi szerint a javaslatok az elsődleges uniós jognak nem is felelnek meg. A biztos úr még az ideglenes védelemre sem reagált. Ezek a javaslatok úgy gondoljuk, hogy ellentétesek az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, hiszen ott arra van szó, hogy egy válság esetében egyedi esetben ideglenes intézkedéseket lehet hozni. A biztos úr erre a kérdésre nem is válaszol, és ez engem nagyon nyugtalanít. Jártam az Egyesült Államokban, és foglalkoztam ott is a migráció kérdésével, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok, bár egy föderáció, föderatív ország, mégis Washingtonban nem dönthetnek arról, hogy az egyes szövetségi államokban hány menekültet migráns fogadjanak be. Obama elnök úr alatt két éven át vizsgálták a menekült ügyi kérelmezőket, a medikéreket, biztonság és más szempontokból. Feltenség lenne ezt gyorsítani. Erik Schlein a következő szóló. Well, I'm... Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok különböző véleményt hallhattunk itt, de hát a szerződés 80. cikke az igenis felelősség megosztása szolidatásról beszél a tagállamok között. Ezek olyan szerződések, amiket mindannyian együttesen aláírtunk. Aztán a második felváltás ez nem szolidás, ami történik. Hat tagállam foglalkozik 80%-ával a menedékkérelmeknek. kérelmeknek és azok nem Olaszországba vagy Görögországba menekülnek, hát egész egyszerűen az Európai Unióban menekülnek, ezért Európai Uniós közös megoldásra van szükség. Tehát az a lényeg, hogy a parlament ilyen megoldást kért, sokszor hangoztattuk, ez egy automatizált állandó felelősségmegosztási mechanizmus kértünk, és központosítani kívántuk a felelősséget a meredék kérelmek tekintetében, de hát nem hallgatott ránk senki. Ami az elfogadhatatlansági vizsgálatot élet, Magenis asszony és Polet úr is szóltak erről, örültem, hiszen ez elképzelés, ez valóban kerülendő hiszen nagyon veszélyes szűrőt teremtene. A biztonságos származási országok koncepciója nagyon homályos, nem jól van ez körülhatára, vagy miről van szó, és éppen ezért ez nem működőképes ez a rendszer. És ez megint csak a felelősségek kiszervezését, externalizását eh, el ugyanúgy, ahogy a törökökkel megkötött megállapodás ezt jelentett, és az, hogy Líbiát a származási országnak tekintsük, hát ez nevetséges. És eh, bármiféle új partnerségi megállapodás afrikai országokkal nem szabad, hogy ebbe az irányban menjen a világon az otthonukat elhagyók 86%-át fejlődő országok fogadják be. Ez azt jelenti, hogy New Yorkban, szeptemberben, ahol ott voltak a kormányfők és államfők, ott ők aláírták azt, hogy globális szinten szeretnék a felelősség megosztás segíteni a menekültőkbe. De hogyha mi ott globálisan ezt kértük, akkor ott tehetjük azt, hogy itt nem viselkedünk például az Európai Unión belül. És még egy utolsó pont, a korrekciós méltányossági mechanizmus. Tekintetében egy ránkényszerített mechanizmus nem működhet. Kölcsönös bizalmon alapuló rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy a menedék kérő preferenciáit is figyelembe veszi azt, hogy milyen családi kötelékek állnak már fenn, annak érdekében jobban tudjanak integrálódni a szonos társadalmakba. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most akkor szeretném megkérni Lambert képviselőt, hogy készüljön fel és jöjjön majd ide. Közben szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon őszinte hozzájárulásáért. Nagyon világos, hogy a vita az Európai Parlament és a tanács és a bizottság között és a nemzeti képviselőkkel szükséges lesz a jövőben is, de mindenképpen ez egy jó kiinduló pont. Nagyon sok hozzászóló van, akit kénytelen vagyok minden érdekében áttenni a következő vita szakaszra, és akik vannak, egyszerűen lehetetlen volt, ezt már így is 15 perc csúszásban vagyunk, és most én is 15 perces késéssel megyek a következő lésre vigyék haza a tagállamokban, és néhány új ötletet is. Egy egységes Európai Unió vagyunk, és összefogva együtt kell maradnunk, minden politika vonatkozásában ebben is. Köszönöm szépen, és Jean, fog, Jean fogja ezt a következő, Jean fogja ezt a következő ülést vezetni. Kettőkor is lesz a Dublini rendelete kapcsolatban egy ülés az SPA 2-ben. Right, if we could maybe move to the... Kérném, hogyha akkor átérnénk a ma délelőtti ülésünk utolsó szakaszára, és eh, 12.30-ra kellene befejeznünk, nem csak azért, mert ebédidő van, hanem azért, mert utána munkacsoport ülések is vannak ebédidőben, és nem szeretnénk, hogyha azoktól elvennénk az időt. Elnézést kérek, hogy késve kezdünk. A hozzászólóink nyilvánvalóan értik az időkorlátokat, és legalábbis néhány kérdést vezessünk fel Jean Lambert vagyok, brit tagja az Európai Parlamentnek. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy elnökölhetek ezen az ülésen, és olyan kérdésekkel foglalkozhatunk, amelyek a származási biztonságos ország kérdésekkel foglalkoznak, ami nem egy és ugyanaz. Ezek a fogalmak már jelen vannak a jelenlegi Európai Uniós menekültügyi joganyagban is, és vannak különböző eljárások is, a 36-os és 38-as cikkben kerültek megfogalmazásra. A biztonságos származási ország fogalma az azt jelenti, hogy egy demokratikus, stabil rendszerrel rendelkező ország megfelel az európai, eh, megfelel a nemzetközi emberi jogi szerződéseknek, és a eh, non-refoulement, tehát a visszanemtérítés elvét alkalmazzák. És ez minden állampolgára vonatkozik ennek ezen országok nemzetközi, nem csak azokra, akik tranzitban vannak, vagy harmadik országból származnak. Az Európai Unió eh, migrációs agendáját tekintve 2015 őszétől egy közös európai listát állítottak össze a biztonságos származási országokra vonatkozóan. Albánia, Bosznia-Hercegovina, a volt Macedón, Jugoszláv köztársaság, Koszovó, Montenegro, Szerbia és Törökország is ide tartoznak. A Polgári Jogok Bizottsága ezt elfogadta Szilvi Guillaume vezetésével, és elvileg tovább tárgyalnak a tanácssal ez ügyben. Ugyanakkor került egy új javaslat a bizottság részéről a menekült jogi rendeletre vonatkozóan, ez egy fogalom. Tehát jelenleg ezt a listát nemzeti szinten fogadják, nincsen koordinálva a tagállamok között, vannak tagállamok, amelyeknek vannak listáik, vannak, amelyeknek nincsenek, és eh, Érdekes a nemzeti parlamentek álláspontját is hallani arról, hogy ezek a listák hogyan működnek, ha vannak ilyenek, illetve ha nincsenek, akkor mi van, és hogy hogy illeszkedik ez az Európai Uniós listához, és hogy eh, két külön listát akarnak, illetve mindenki azt mondja, hogy mindenki együtt és egyformán szeretne dolgozni ezen témákban. Tehát egy bevezetőt terveztünk, szilveszteri, nem szilveszteri úr lesz, mert ő nincs jól és nem tudott eljönni, hanem az alapjogi ügynökségtől fogunk meghallgatni. De nagyon örülünk, Merenia Diaz úr van velünk, aki a jelentéskészítő az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az a bizottság, amelyik a szociális partnereket és a civil társadalmat hivatott összehozni. És vannak továbbá Maria Duales eh, Suárez úr részéről is hozzászólás, aki a spanyol parlamentet képviseli. Akik hozzá kívánnak szólni, azoknak már szerintem többször elmagyarázták, hogy két nemzeti parlamenti képviselő, egy európai parlamenti képviselő kap szót, és aki hozzá kíván szólni, aztól kérjük, hogy töltse ki azt a formanyomtatványt, és adja át a titkárságnak, hogy össze tudjuk állítani a hozzászólók listáját. Tehát akkor kezdjük a bevezetővel, és ahogy mondtam, nagyon örülünk, hogy Mário Diaz úr itt van, és ezt bevezeti. Gracias, señora Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon köszönöm az Európai Parlamentnek, a Libeszak Bizottságnak, hogy ma délelőtt meg akarták hallgatni az Európai Gazdasági Szociális Bizottság véleményét. Talán tudják, hogy az EGSB egy konzultációs szervezet az Európai Unióban, amely a munkavállalók, a munkaadók, illetve a különböző érdekcsoportok érdekeit vizsgálja, és a szociális párbeszéd, illetve a civil társadalommal való párbeszéd még a munkáknak a tárgya az Európai Unió szabályozásokkal kapcsolatban. Ebben a tekintetben az EGSB tevékenysége annak érdekében, hogy az Európai Unió ne egy közös menedékpolitikában, hanem bevándorlás, munkaügyi bevándorlás szempontjából is rendelkezzen egy megfelelő szakpolitikával, ez tulajdonképpen már nagy hagyományra tekint vissza, és az EGSB-ben a szolidaritás, a felelősségvállalásról szóló vita nem létezik. Ugyanis a menekültek kérdése felelősség kérdése, úgy az Európai Unió felelőssége, mint a nemzeti tagállamoké. Tiszteletbe kell tartani az 51-es Genfi Egyezményt, tiszteletbe kell tartani az Európai Unió 32 és 33 per 2013-as irányelvét, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 58. cikkét. a 32 per 2013-as irányelv egyik cikkében, illetve mellékletében szerepel, hogy biztonságos származási országok listáját állítsák össze, ez gyakorlatilag egy közös menekültügyi rendszer megalakulásából származik, és az EGSB részéről azt a véleményt szeretném továbbítani önöknek, amelyet 2015. decemberében a plenáris ülésünkön már jóvá hagytunk, tehát egyhangulag fogadta el ezt a három csoport, a különböző érdekek csoportja, munkadók, illetve a munkavállalók csoportja. Elmondanám, hogy az európai, közös európai menekültügyi rendszer kialakítása a kezdetektől fogva kudarcos volt, ugyanis a 32 per 33 2013-as irányelvet nem sikerült megfelelően továbbfejleszteni, illetve a Dublini rendszert sem sikerült megvalósítani. Az irányelvek és a rendeletek reformja olyan lendületet ad, jelenthet, ami valószínűleg későn érkezett, és nem elég rossz reformokat, rossz átalakítási folyamatokat indítani válsághelyzetben, illetve kényes helyzetben. Szeretném tehát továbbítani önöknek, hogy az EGSB támogatja alapvetően és egyértelműen támogatja az Európai Bizottság törekvéseit, azonban ezt kritikus megközelítéssel tudjuk csak támogatni. A biztonságos ország koncepciója nagyon súlyos következményekkel jár, következményekkel jár azzal kapcsolatban, hogy ha egy emberről megállapítják, hogy biztonságos országból érkezett, felgyorsított eljárásban fogják megállapítani, a menekültügyi státuszát, és így módon pedig csökkenhet a határidő, az ügyintézési határidő, azonban lehet, hogy nem sikerült, nem sikerül feltárni, hogy milyen sebezhető helyzetből érkezett ez az adott személy. Tehát, hogyha biztonságos országból érkezik, a diszkrimináció mentesség elve sérül, a Genfi Egyezmény harmadik cikke is megállapítja azt, hogy nemzetiség alapján nem szabad senkit hátrányos megkülönböztetésbe részesíteni. A biztonságos országok listája tehát nem jelenti azt, hogy a különböző listákat harmonizálják, ugyanis maga a rendelet is megemlíti a közös lista, illetve a nemzeti listák egyszerre létezését. Ami pedig az első mellékletben szereplő kritériumokat illeti, a 32 2013-as irányelvben azt említik, hogy a biztonságos országnak tekintett állam tiszteletbe kell tartsa a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat, illetve jogállamiságot. A bizottság javaslata már Koszovóval kapcsolatban eleve kudarcot van. Koszovó olyan ország, amely az emberi jogi egyezményt nem írta alá, ezért a bizottság tehát nagyon rossz példát állít elénk. Egy másik kritérium, amelyet a bizottság javaslata tartalmaz, az azon ítéletekre vonatkozik, amelyeket az ember, Európai Emberi Jogi Bíróság az e, származási országokban az emberi jogok tartásával kapcsolatban hirdetett ki, illetve elítéli ezeket az országokat. A bizottság javaslata nem tesz különbséget a között, hogy hány ilyen ítéletről van szó, és hogy az egyes országokban az emberi jogok megsértése mennyire volt súlyos. Például Törökországra vonatkozóan a bizottság 2899 esetről beszél, amely 2014-ben az Európai Emberi Jogi Bíróság elé került. Ez azt mutatja, hogy ezek az esetek, ezekről tudjuk, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt lévő dossziékat akár éveken át tárgyalhatnak, tehát nem egy konkrét 2014-es évre vonatkozó eset esetekről van szó. 2000, több mint 2800 esetről beszélünk, tehát az Európai Emberi Jogi Bíróság a lényegi eljárásban Törökország esetében csupán 110 esetben tudott érdemben foglalkozni. Az Emberi Jogi Bíróság tehát kimondta, hogy 94 esetben megsértették az emberi jogi egyezményt. Törökországgal kapcsolatban, tehát az Emberi Jogi Bíróság ennyi esetben állapította meg, hogy nem tartják tisztelőbe az emberi jogokat Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban. Hét ilyen eset volt, és öt esetben állapították meg az emberi jogok megsértését. Montenegro esetében már 100%-ról beszélünk, Szerbia esetében 88%-ról, Macedónia esetében 66 esetét 66%-ról beszélünk. Ez az Európai Emberi Jogi Bíróság honlapján jól olvasható, ezért kérem, hogy óvatosan kezeljük azokat az adatokat, amelyeket a bizottság által javasolt listáról tudhatunk. A bizottság kritériumként állapítja meg például a tagjelölt ország státuszát. Az, hogy egy ország tagjelölt, az Európai Uniós való tagságra, a kopenhágai kritériumokat teljesíteni kívánja, de ez nem azt jelenti, hogy már teljesítés is azokat. Törökország esetét nézzük csak meg például a Journalists Without Frontiers eh, szervezet eh, tagjaival szemben elkövetett események, vagy például a eh, törökországi német újságíró helyzete. Olyan esetekről beszélünk, hogy a UNHCR is foglalkozott ezekkel az esetekkel, illetve azokkal, hogy vagy az Európa Tanács maga, hogy mennyire tartják tiszteletben ezeket a jogokat. Azt gondolom, hogy a biztonságos ország státuszának felülvizsgálata nagyon lassan történik. Ma például van egy olyan Európai Uniós ország, amelyet az Európai Bizottság a jogállamiság tiszteletbe tartása miatt egy eljárást kezdeményezett, úgyhogy fel kell gyorsítani ennek a koncepciónak a meghatározását. Értékeljünk pozitívan a biztonságos országok listáját, azonban elmondjuk, hogy ez nem jó pillanat arra, hogy ezt a vitát elkezdjük, és számos eh, módosítást javaslunk. Mindig garantálni kell a személyre szabott értékelést minden egyes esetben, amikor nemzetközi védelmet kérnek, és nem lehet automatikusan a biztonságos ország koncepciót alkalmazni megindikolt véleményt kell kérni, a biztonságos országok tekintetében meg kell erősíteni az eljárási garanciákat. Díaz de Mére úr is említette, hogy ingyenes jogsegélyre van szükség, ehhez pedig ingyenes jogászokra, ügyvédekre lesz majd szükség. Értékelni kell valamennyi emberi jog tiszteletbe tartását, nem csak néhány a sajtószabadság, szexuális orientáció szabadsága, a nemzetiségi, vallás és a többi kisebbségek tiszteletbe tartása. Vége végezetül pedig egy érvényes jogi védelemre való lehetőséget kell biztosítani, azt pedig a személyek, a védelmet kérvényező személyek visszatérítésének tilalmát is magában foglalja. Köszönöm szépen. thank you Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó véleményt, amit a az EGBS véleményét mondott el. Itt vannak megfontolandó dolgok, és aztán megyünk tovább. Most akkor szeretnék nemzeti parlamenti képviselőnek, a spanyol parlament képviselőnek adni szót, Toledano Suárez úrnak megadni a szót. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a reform, és egyetértek egyébként az EGSB véleményével, illetve sok előttem szólóval, parlamenti képviselővel rossz pillanatban érkezett, ugyanis most e, egy forró helyzetben próbálunk jogalkotást elfogadni, egy migrációs nyomás, egy e, soha korábban nem látott menekültválság kellős közepén, talán a balkáni háborúk óta nem tapasztaltunk ilyen helyzetet. Nagyon nehéz helyzet ez tehát, amelyet értékelnünk kell, óvatosan és okosan kell megközelítenünk. Ugyanis ez a személyeket érinti, olyan személyeket, akik szenvednek a családjukat, akik rendkívüli kockázatos helyzetben vannak, és ezért azért érkeznek az Európai Unió határaira, hogy valós veszélytől meneküljenek meg. Ennek az új rendeletnek a nagyon fontos része ez a biztonságos ország koncepciója, illetve a biztonságos harmadik ország koncepciója. Az Európai Uniós normatívából ezt már ismerhetjük, de sokkal egyértelműbben kell ezt pontosítanunk. Ezért a reform két olyan szempontot emel ki, amelyet én is szeretnék hangsúlyozni. Az első az, hogy ezeket a koncepciókat alkalmazza, illetve hogy bizonyos kijelöl bizonyos országokat, harmadik országokat, amelyeket biztonságosnak ítél. Ahogyan az elnök asszony is mondja, nemzeti listák vannak, amelyek a biztonságos származási országokat vagy biztonságos harmadik országokat tartalmazzák. Ahogyan elhangzott a korábbiakban, figyelembe kell venni azt is, hogy hogyan fogjuk ezeket a listákat érvényesíteni. És figyelembe kell venni olyan a menedékjog, illetve az alapjogok garantálását. Ebből a szempontból is meg kell néznünk, hogy az Európai Uniós listán mely országok szerepelnek. Nagyon konkrét válságokra kell reagálnunk, válsághelyzetekre, amelyek változhatnak a menedékkérők számának függvényében. Hogyha van egy úgynevezett minimum listánk azokról a tranzitországokról, vagy azokról az országokról, amelyekből menekülteket fogadunk, vagy hogy a maximumok listáját kell összeállítanunk, amely az összes, a világ összes országára vonatkozik, tehát hogy milyen országok minősülnek biztonságosnak, akár harmadik, akár származási ország szempontjából. A biztonságos országok listája közvetlenül érinti a menekült válságot, a migrációs válságot, amelyel szembe kell néznie jelenleg az Európai Uniónak. Nagyon fontos figyelembe venni tehát, hogy a hogy a rendelet, illetve a reform is arról beszél, hogy a nemzeti listákat öt évig érvénybe kell tartani, majd, hogy mi történik öt év elteltével, hogy összeolvadnak ezek a listák, vagy pedig a tagországok megtarthatják valamilyen okból a saját nemzeti listájukat. Nos, ezzel kapcsolatban Spanyolország helyzetét szeretném megemlíteni. A menedékkérelem kérelmek nagyon sok esetben dél-amerikai, eh, latin-amerikai országokból érkeznek, tehát ott az Európai Uniós listán ezek az országok nem fognak megjelenni. Hogy ezeket most figyelembe veszik vagy sem, ez Spanyolország szempontjából például nagyon érdekes, ugyanis nyilván ilyen esetben szeretnénk megőrizni a nemzeti listánkat. A következő nagyon fontos aspektus, amelyet nem szabad szem előtt évesztenünk, az, az a tény, hogy figyelembe venni azt, hogy egy személy, aki menedéket kér, biztonságos országból érkezik, vagy harmadik biztonságos országból érkezik, ezt olyan országok esetében lehet meghatározni, ahonnan érkeznek a menedékkérők. Tehát ez kötelességünk, olyan kötelességünk, amelyet állandó módon kell megállapítani, ez pedig olyan adminisztratív terheket jelent, szociális költséget jelent ezen országok számára, amelyek határai, külső határokkal rendelkeznek, és azon keresztül érkeznek az Európai Unióba, illetve azt meg kell vizsgálni, hogy ezek a koncepciók a biztonságos, származási ország, biztonságos harmadik ország koncepciójának vizsgálata, elgondolkoztathatna minket, hogy a kötelező jelleg ebben az esetben megfelelő-e, illetve hogy az Európai Unió részéről lehet-e nyújtani különleges segítséget azért, hogy ezek az országok megfelelő munkát végezzenek, és folyamatosan elemezni kell a szolidaritás, illetve ezen személyek jogait garantáló hozzáálláson kell alapuljanak ezek az elemzések Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nagyon sokat hallunk, hallottunk ezekben a vitákban, és nagyon aggasztónak találom azt a témát, ami a menedékjog témájában előkerült olyan személyek esetében, akik azért érkeznek a határainkra, mert biztonságosabb eh, életet szeretnének élni, és erre pedig olyan politikai kritériumokat is alkalmaztak a különböző ideológiák közötti konfrontáció keretében, és igyekeznek ezt a témát kivenni a racionalitás köréből. Ennek körében pedig, illetve ennek eredményeként teljesen egyértelműen felveti fejét az idegen gyűlölet, az emberek pedig nyilván egy szabályozott, stabil helyzetet szeretnének a ügy kérdésében az Európai Unióban. Ha az Európai Unió polgáraival szembeszállunk, a különböző koncepciók brutális összeütközéséről tapasztalhatunk. Az ember azoknak a polgároknak, pedig garantálnunk kell a menedékjogot, akik azt megérdemlik, de hogyha ezeket a koncepciókat folyamatosan összekeverjük, akkor a szélsőségességet fogjuk elősegíteni. El kell tehát felejteni azokat a diskurzusokat, amelyek az Európai Unióba vetett bizalmat gyengítik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy azok az emberek érkeznek hozzánk, akik menedéket keresnek, mert olyan élethelyzetben érkeznek, ami veszélyezteti életüket és családjukat. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy nagyon jól vezette fel a kérdést a politikai választásokat, amelyeket időnként meg kell hozni, illetve amik részét képezik a különböző döntéseknek az alapelvek, és aztán az egyenlő bánásmód. Itt de nagyon sok érdekes pontot hallott, felvetést hallottunk. Van, többen kértek szót, és akkor kérem, hogy mindenki próbálja magát a két perchez tartani, az mindenképpen jó lesz, hogy első hozzászólunk Szlovákiából, Páska úr. Köszönöm szépen az embereknek joguk van a menekült joghoz, de mi az Európai Unióban a menekült jog? Az Európának van saját költségvetése embereik, hogyha a tagállamoknak van területük, van államkörök is van, állampolgárok is van, költségvetésük, és ők dönthetnek. És van egy menekültügyi hivatal, és eldönthetik, hogy kinek adnak, vagy nem adnak menedéket. Hogyha egy közös európai politika van, akkor ezt az európai tagállamokra az Európai tag, Uniónak a tagállamokkal együtt kell megoldania, amikor harmadik országoknak a, értékeljük, akkor az én tagállamom a nemzetközi intézmények a Genfi Egyezményre és hasonló dokumentumokra támaszkodik, ami eldönti azt, hogy melyek a biztonságos országok. Nagyon gyakran előfordul, hogy egyes országokat nem tekintenek azért biztonságosak, mert az adott országnak egy bizonyos régióban valamilyen konfliktus vagy probléma van. Ez nem jelenti azt, hogy az egész állam nem biztonságos, és ott nem lehetne élni olyan embereknek, akiknek szükségük van arra. Tehát az értékelést mire ér, alapozzák? a tagállamok döntenek, és az ő kompetenciájukban kellene, hogy ez legyen. Tehát engem bevallom aggaszt, úgy gondolom, hogy az európai intézmények, a parlament és a bizottság át akar venni olyan hatásköröket, amelyekre nem jogosult, és az embereknek, a migránsoknak a szerencsétlen helyzetét használja fel arra, hogy nagyobb hatalomra tegyen szert az unión belül. És sok tagállam nem ö, egyezett bele abba, hogy áttelepítsék a migránsokat. És a bizottság továbbra is ezt az ötletet próbálja előterjeszteni, és ezt mondta a biztos úr is, hogy Luxemburgban mindenki tagállam hozzá ö, járult ehhez. Ez nem egészen így van, mert tudom, hogy Luxemburgban öt ország ellene szavazott, és két ország pedig a bírósághoz fordult. Tehát akkor ez mégiscsak összeütközésben van az európai törvényekkel. Ennek ellenére a biztonság azt mondja, hogy az a tagállamok elfogadták. Ez egyszerűen nem igaz. Öt tagállam nem egyezett bele ebbe a döntésbe. Tehát ezt a problémát eh, nem kellene tovább eh, vinni, gyűrűztetni, hanem inkább eh, ragaszkodjunk ahhoz, amit már szabályozott az európai jogszabályok, és a kompetenciákat tartjuk tisztességbe. Igenis a tagállamoknak joguk van meg eldönteni, hogy mely ország biztonságos ország, és a jövőben jó lenne, hogyha ezt így figyelembe vennénk. Köszönöm. Yeah, I think that's, uh... Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon világos hozzászólás volt, és akkor most Észtország következik. Képviselő asszony, az én listámon úr volt. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az emberek különböző okok miatt mennek el a hazájukból, és ezeket a különböző ö, okokat kell különböző politikákkal ö, kezelni. Ö, menedék. Vannak, akik háborúk előtt menekülnek, vannak, akik természeti csapások ellen nagy tömegben mennek el, és humanitárius ö, segítségre van szükségük. Nincs politikai, vagy vannak, akik azért mennek, mert nincs politikai hatalom, amely megvédeni őket saját hazájukban. És általában kollektív ö, segítségre van szükségük a szomszédos országokban, közeli országokban. Ez minden mindenki részéről jogos, de ez általában egy átmeneti szükséglet, addig, amíg fennáll az adott helyzet, a természeti katasztrófa, vagy amíg a politikai hatalom helyreáll. Ezeknek az embereknek a többek, többségükben nincs is szükségük, hogy eljöjjenek az európai határokig, mert már korábban kell, hogy védelemben részesüljenek. Nekünk Európában azt kell elérnünk, hogy ne jussanak el, és ne menjenek a földközi tengerre, és ott halljanak meg. Ez humanitáriás szempontból is indokolt, és a saját érdekükben is. Azok, akik üldöztetés ellen menekülnek, meglévő politikai hatalomoktól, az egy másik politikai hatalomhoz fordulnak védelemre, és nekik politikai menedékrogja van ö, joguk, és ez állandó kell, hogy legyen, ezt azonban egyedi elbírálásokkal kell ö, megadni, vagy elutasítani. Ezek ki, különböző kategóriák, és különböző szükségletekre különböző válaszokat kell adni. Az, ezért nagyon fontos, hogy amennyire lehet az eredeti származási országban adni segítséget. A humanitárius menedék egy adott országra, amely nem biztonságos az, áll, az ottani lakosság, mert háború van, vagy erőszakos konfliktus. A politikai menedékjog az egyéni helyzetekre ad választ, és ezt ennek megfelelően egyedi elbírálással kell kezelni. Az egyedi e, üldöztetés előfordulhat olyan országban is, amely a nagy többségnek e, biztonságos, ahol nincs háború, és ahol egyébként lehet élni hogyha ezeket a továbbra is migráns néven, vagy összemossuk mindazokat, akik a föld golyónkon mozognak, vagy akik menekültek, akkor egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol több milliárd Kína is egyszer csak megjelenhet, és Luxemburgban kér menedéket, ez remélhetőleg nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen, most pedig López Agréra úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a három panel, három szakasznak van egy közös alapja. Igen, szembe kell nézzünk az a kívással, hogy meg kell reformálni az harmadik alkalommal az európai menekültügyi rendszert. Hallhattuk, hogy a jogszabályok egyrészt egész egyszerűen nem működik. Hallhattuk, hogy a Dublini rendelet összeomlott. De hát mondani sem kell, hogy egy baleset miatt omlott össze hát, cunami sem mosta el, vagy valamilyen természeti katasztrófa, hanem az emberi cselekedetek okozták a kudarcát. A politikai szándék hiánya a tagállamokban vezetett ehhez, hiszen ők nem akartak megfelelni és ezeknek a szabályoknak, pedig aláírták azokat, amik a Lisszaboni szerződés aláírták. És egyszerűen nem lehet egyszerűen leegyszerűsíteni ezt a dolgot. A szolidaritás úgy tűnik, hogy mintha csak valami kívánság lenne, de a Lisszaboni szerződés értelmében ez kötelezettség, éppen ezért így is kell megfogalmazni, hogy kötelező érvényű legyen ez a szolidaritás. Ez azt is jelenti, hogy amikor amikor az európai menekülti rendszer harmonizálására beszélünk, akkor valamiféle mozgásteret biztosítani kell ugyan, de akkor is szükség van egy közös európai törvényre. És azt is el kell mondanunk, hogy amikor szembenézünk a harmadik biztonságos országok, és akkor a hézagokat be kell töpnünk ezek tekintetében és a harmadik reform során. Én is részt vettem a Liberszak Bizottság kanadai látogatásán, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament képviselői osztoznak a véleményemben, legalábbis akik a Szerdeszak Bizottságban ülnek, hogy Kanada ugyan modellként szolgálhat, de itt a legális útját is megteremtette annak, hogy nemzetközi védelemért fordulhassanak a menekültek. Hasonló dolgot kell létrehoznunk itt Európában, és éppen ezért humanitárius vízum bevezetését kértük többen, és az Európai Bíróságon a főgyész is támogatta ezt, és még függőben van a döntés, de ez azt jelenti, hogy humanitárius folyosókat, legális bejutási utakat, momentális vízumot biztosítanánk azoknak, akik indokoltan akarnak az Európai Unió területre lépni. Igen. Ha valaki megszól, akkor lehet, hogy inspirálni is fog bennünket most is hallatok, és, és még, még van öt percünk, de lehet, hogy még plusz öt percet is kapunk és látom, hogy a horvát parlament egy képviselő kíván szót kapni, osztázzék képviselő? Jól látok. A saját nyelvemen kívánok szólni. Amikor az Európai Unióról van szó, természetesen a szolidaritást támogatjuk. Az alapja az Európai Uniónak maga a szolidaritás hogyha ez veszélybe kerül ilyen történetekkel, hogy azt mondjuk, hogy minden menekült terrorista, vagy azt mondjuk, hogy minden menedékkérő visszaél a, azzal a jogával, hogy menedéket kérjen, az nagyon veszes. Ugye Horvátország hazám része volt Jugoszláviának, ez a Balkán azon része, ahonnan rengetegen elmenekültek és a befogadó országoknak is nehézséget okoz a menekültek befogadása, az, hogy új otthon találjanak ott. De azt gondolom, Ferenc pápára kellene hallgatunk, nem szabad elfog, elfelejtenünk, hogy melyek az alappillérei az Európai Uniónak, és a menekült státuszhoz való jog is ide tartozik, de ehhez a menekültügyi rendszert jobban kellene felépíteni és strukturálni. Pragmatikusabb megoldásokra lenne szükség az unió részéről. Ha megnézzük az UNHCR-t, vagy magát a, a menekültügyi főbiztos, akkor nem érte, hogy a világ legnagyobb adományozója az Európai Unió, miért nem tesszük meg azt, ami kötelességünk lenne. Nekünk is szükségünk lenne egy menekültügyi biztosra. A forrásainkat arra kellene fordítani, hogy fejlesztjük ezt a területet, és segítsük a menekülteket. Azokat a menekülteket, akik valóban háború elől menekülnek. Ha csak bürokratikus kérdésekkel foglalkozunk, itt ragadunk le a azzal foglalkozunk, hogy Törökország biztonságos harmadik országnak számít-e vagy sem. Vagy hogy különböző afrikai országokban lehetővé tesszük azt, hogy az emberkereskedők hamis útlevéllel szabad utat kapjanak, akkor ez rossz rányba vezet, és akkor valóban nem biztonságos országokban sérkeznek majd hozzánk. És azt gondolom, hogy az Európai Uniónak itt kezdeményeznie kellene, nem csak reagálnia. A török táborokban, Libanonban, a földközi tengeri melletti országokban is konkrétan segítenünk kellene a helyzetet, és nem csak beszélnünk kellene ezekről a kérdésekről. Köszönjük szépen! Most pedig Szlovéniában. Ból egy képviselő kap szót, Matics úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök azt. Szlovénül fogok beszélni. Napot kívánok mindenkinek, amikor a menekült... Yes, menekültekről beszélünk, és erről a menekült problémáról, az európai megközelítésről, akkor nagyon sajnálom, hogy nem beszélünk azon aspektusokról, amelyek eh, mégiscsak ezt a külpolitikát alkotják eh, közösen. Érdekes lenne azt is megnézni, hogy az Európai Unió mit tesz ezen a területen, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy az előttem szólók hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a problémákat az forrás helyeken kellene megoldani. A biztonságos országok kérdését illetően szerintem helyén való lenne, hogyha közelebbről megvizsgálnánk, hogy milyen lépéseket tesznek ezek az országok. Nem gondolnám, hogy a joggyakorlata a Strasburgi Bíróságnak igazán szavahihető lenne, vagy fontos lenne azt megnézni, hogy ezekben az adott országokban hogyan foglalkoznak, illetve kezelik a menekülteket, nem pedig az újságírókat. Eh, az országok, amelyek rosszul bánnak a menekültekkel, akik visszaszorítják őket, eh, eh, éjszaka a folyókon küldik őket át azért, hogy megszabaduljanak a menekültektől, és ide értek egyes Európai Uniós országot is. Ezeket is meg kell, ezekre is kellene intézkedéseket hozni az ilyen államok ellen. És végezetül nagyon sajnálom, hogy a nemzeti képviselők erről a témáról úgy beszélnek, mint hogy az Európai Unió nem is létezne, mint hogyha itt nemzeti parlamenti képviselőként ülnénk, és nem lennénk részesei egy uniónak. Itt csak egy nemzeti szuverenitásról hallunk, miközben szem előtt tévesztjük azt, hogy mennyire fontos a ennek a szakbizottságnak a szerepe. Egységesebb gondolkodás nélkül nem lesz Európai Unió. Sorry. Köszönjük szépen. Ez is megszálltam hamarabb, mint hogy hallottam az utolsó mondatot. Köszönöm szépen. Swinburne képviselő asszony az Egyesült Királyságból kapszol. Nem. Köszönöm szépen elmondtam, hogy már korábban is ilyen vitákat folytatok itt a parlamentben, és talán a három ülés között meg kellene találnunk a közös nevezőt. Én itt most a három különböző téma kapcsán arra gondolok, hogy ezek mind összefüggenek. Arra van szó, hogy reformokra van szükség, de a kérdés, hogy hányszor akarjuk még reformálni, meg reformálni a közös európai menekültügyi rendszert. És hát nagyon sokat találtunk a szolidaritás kérdéséről is. Újra és újra azt találtuk, hogy itt a szolidaritásra van szó. És részemre, a pártom részre azt jelenti, hogy a helyszínen, helyben kellene segíteni a menekülteken. Ez a lenne a legnagyobb segítség. Láthattuk, hogy Svédországban mi történik. 2015-ben töveges bevándorlás tanulni lehetünk, humanitáros segítségnyújtásra került sor annak érdekében, hogy a tömeges beáramlását a menekülteknek valahogyan kezelni tudjuk. És Timmermans úr, a bizottság alelnöke maga is mondta, hogy a migránsok 60%-a bizony gazdasági migráns. Tehát a kérdés az, hogy, hogy ilyen helyzetekben hogyan értelmezzük a szolidaritást. És hát itt vannak ezek a reformok, ugye harmonizálni kell, a felelősséget meg kell osztani, önkéntes rendszert kell felépíteni. Különben fennáll a veszély annak, hogy, ha nem fogadunk be elég menekültet, akkor pénzbüntetés rónak ki ránk. De hát ez hogy működne? Hogyan akarják ezt a gyakorlatban végrehajtani. És érdekesen azt is látni, hogy például Magyarországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával hogyan zajlottak a tárgyalások. Újra és újra az újraelosztásról beszélünk, de ezekben az országokban hány menekültet vettek föl, vagy hányat, tehát Azt gondolom, hogy ha ezt a reformot megkezdjük, akkor az első lépés lenne, hogy ezeket a kérdéseket is meg nézzük. Most pedig Hollandiába indulunk. Tessék, köszönöm szépen, elnök asszony, hollandul fogok beszélni. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy ami itt előttünk áll, az egy jó javaslatcsomag, ez európai megoldás jelentett a fennálló problémák számára. Láthattuk a partra vetett halott gyermekeket, mindannyian látjuk ezeket a képeket, Európa tehet ez ellen, de ehhez minden tagállamnak közösen kell fellépnie. És elnök aztán kicsit csalódott vagyok, hogy azok, akik 2004 után csatlakoztak az Európai Unióhoz, akik a zsidó keresztény kultúrkör képviselői, hogy tőlük azt halljuk, hogy, hogy nem indokolt a szolidatás azokkal szemben, akik menekülnek valami elől. És megpróbálják a problémát más országokra eh, terelni, a dél-európai országokra próbálják ezt ráterelni. És hát elnök asszony, amit itt hallottam, hogy hát itt felmerül bennem, hogy azért fontos lenne, hogyha gondolnának arra a szolidatásra, amit a csatlakozások előtt és után tapasztaltak más európaiaktól. Hiszen még most is szolidárisan támogatjuk ezeket az országokat. Tehát kérem, hogy emlékezzenek erre. Sok sikert kívánok az elnökasszonynak. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a legutolsó észrevétel egy igencsak érdekes kiinduló pont lehet egy ebéd melletti vitához. Úgy gondolom, hogy sok pontot áttekintettünk a délelőtt során. A nemzetbiztonsági politikával is megteremtettük a kapcsolatot, de azt, hogy most milyen szolidaritásról beszélhetünk, ez is érdekes kérdés. Mi várható egyáltalán harmadik országoktól, vagy hiszen lehet, hogy nekik egész más menekült hullámokkal kell szembenézniük. Tehát például Libanonban, vagy máshol is komoly problémák vannak, és ezek a kérdések újra és újra felmerülnek a vita során a külügyi szakbizottságban is, amely úgy tűnik egyre inkább érdeklődés mutat a menekültügyi politika iránt. Köszönöm szépen az előadóknak a ma délelőtti előadásokat, úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű üzeneteket kaptunk, és köszönjük az észrevételeket a képviselők részéről, és, és köszönjük a tolmácsoknak és a plusz perceket, hogy kölcsönözték szakértelmüket és hangjukat nekünk. Az ebéd a képviselői étteremben eh, lesz elkölthető, szívesen segítséget nyújtunk, hogy mindenki megtalálja ezt, és aki szeretne a workshopokban is részt venni, két órakor kezdődnek, a programban megtalálják a teremszámokat. Mindenkinek jó étvágyat, és délután folytatjuk a vitát, várunk össze mindenkit. Köszönöm.